Jó reggelt kívánok! Szerintem elkezdhetjük az Emberjogi Szakbizottság, Albizottság ülését. Fogadjuk el a napi rendet, ha nincs ellenvetés. Ezt követően pedig néhány elnöki bejelenteni valóm lenne. Tegnap Lochpiller asszony, Kukan úr és jó magam végre a tanács dokumentumát megvizsgálhattuk, mely az emberjogi párbeszédet, kínai EU párbeszédet taglalja. Talán emlékeznek, hogy régóta kér, kérjük, hogy betekintést nyeressünk inkább ezekbe az anyagokba, mint korábban, hogy jobban be tudjuk mondni, be, részt tudjunk venni az emberjogi munkában. Egy különleges rituálé alapján, egy lezárt teremben megfigyelők óvó szeme mellett tudtuk a dokumentumot csak elolvasni, amit persze nem vihetünk ki a teremből, de legalább elolvashattuk, és ez mindenképpen jó irányba tett lépés. Több tájékoztatást tudunk kapni, lehet, hogy már következő alkalommal nem is kell lezárt teremben studíroznunk ezeket az anyagokat a tanács épületében. Mindenképpen elmondhatom, hogy bölcsebb lettem, legalábbis én úgy érzem, hogy elolvashattam ezt az anyagot. Most pedig a Kínával folytatott emberjogi párbeszéd alap témájában július 15-én a nyári szünet előtti utolsó ülésünkön lesz eszmecsere, illetve egy tájékoztatás. Második bejelenteni valóm a kibővített elnökség döntéséről szól, mi alapján az oroszországi Beszlánba egy kisebb küldöttséget utaztatunk ki, hogy a Beszláni tragédia évfordulóját szeptember 1-én megünnepeljék. Ez a hatodik évfordulója ennek a rettenetes tragédiának, amely egy terrorista támadás szóval indult, és amely aztán nagyon szörnyű véget élt. Több mint száz gyermek halálával végződött az akció nagyon fájdalmas nemzeti tragédia ez Oroszországban, és Andra Kéne alelnök asszonynal és Berman kollégánkkal tudunk kiutazni. Regionális helyi szervezetek és, és civil szervezetek is részt vesznek a megemlékezésen majd. Harmadik bejelenteni valóm a sürgősségi határozatok, állásfoglalások eljárásával foglalkozik. Az AFET elnökének levele alapján, melyet magam is aláírtam, és Droa alelnök is, valamint a delegációs elnökök konferenciája is jegyzi ezt az anyagot, miszerint a bővített bíró megtárgyalja az eljárás rendjét ezeknek az állásfoglalásoknak, és a, a, a, a DROI és a, a vezető konferenciája erőteljesebben részt vehet a napi rendek kialakításának. Ez az igény különféle megbeszélések, meghallgatások és a albizottságunk tevékenységei alapján történt, mert hogy mi kértük, hogy jobban részt vehessünk ebben az eljárásban, már mint a sürgősségi napirendi ügyek kialakításában. A szíriai események kapcsán, ahol is Al-Hassani, a emberjogi aktivista, illetve az 2010 nevű emberjogi szervezet tagjait három év börtönbüntetésre ítélték Szíriában. Azért vetem ezt most fel, mert az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást szeptemberben, mely felhívja a szíriai hatóságokat, hogy bocsássák szabadon Muhammad al-Hassani urat, azonnali hatája. Nagyon elszomorító és aggasztó a, elolvasni a vádiratot, miszerint alásta a nemzeti érzelmeket és álhíreket terjesztett. Ezzel eh, álltottak bíróság elé és ítélték el. Zárt bíróság ülésen ítélték el, hol még az ügyvédét sem engedték be. Muhammad al-Hassani végül őt végül elítélték ezzel, ezekkel a vádakkal, melyek a, a szír BTK néhány pontja szerint elméletileg megállnának, és holott teljesen világos, hogy a, a méltányos bíróság eljárás egyetlen feltételének sem felelt meg, ez az őt elítélő bírósági eljárás, a Nemzetközi Jogász Bizottság, az Euromediterráni Emberjogi Hálózat és több egyéb civil szervezet, jogi szervezet is rámutatott erre a tényre. Ennek alapján kérjük azonnal a szabadon bocsátását. A következőkben az iráni uh, újságíró Emad Baki június 3-i szabadon bocsátását üdvözöljük, aki a szolgatartak jogaiért sztrájkolt, ő a 2009-es Martin Emmons uh, díj kitüntetettje, ahogy az előbb említett szír aktivista is. Emmett Bakit december 28-án ítélték el, amikor több Irán, Iránban több tüntetőt és emberi aktivistát egyszerre tartóztattak le. Propagand, az iszlámi köztársaság vezet, elitje elleni propagandával vádolták őt, mi kértük, hogy vonják vissza az ellen emelt vádakat. Most pedig, kedves képviselőtársaim, a napirendünk harmadik pontjával foglalkozzunk, ami a washingtoni delegációs útról szóló beszámoló, mivel nem látok, Gál asszony éppen most fut be, Uh, a fő eredménye az egyik Gálasszony fogja majd kifejteni, hogy mit hozott haza Washingtonból. Talán néhány fotót is szívesen megnéznének, a látogatásunkat megörökítő felvételeket. Itt az egész küldöttség a kongresszus épületében. vezető emberjogi politikával foglalkozó kongresszusi képviselők kísérletében a két alelnök, a Tom Lantos emberjogi bizottság két alelnöke, fogadást a Freedom House által szervezett fogadáson vagyunk a kongresszusban. A Freedom House nagyon barátságosan, nyíltan, nagy érdeklődéssel fogadott bennünket az erőteljes transatlanti kapcsolatot kidomborította ez a civil szervezetekkel is. Itt a delegáció prominens tagjait látják. Arisz úr és két csinos hölgy a szabadbizottságunkból, itt pedig a Tom Lantos Emberi Jogi Bizottság elnöksége, itt a delegáció, a kongresszus asztalánál. Itt a teljes delegáció. Ha visszaugranánk még egy képet, itt felsorolnám a tagokat, balról Anna Gomes, Tőkés László, jó magam, Gál Kinga, David Martin és Marita Sák, aki most nem tudott eljönni, bár szeretett volna jelentést tenni az útról, de máshol kell lennie. Még egy pár kép. a kulcsfontosságú pontokat szeretném eh, a figyelőkbe ajánlani, amelyek nagyon sok megbeszélés a Guantanamo-i bázis bezárásával foglalkozott. Itt sajnos úgy tűnik, hogy az Obama kormányzat nem tudott olyan erélyesen fellépni, ahogy mi Európában reméltük. Ez ajánlás tehát az lehet, hogy figyelemmel kísérjük továbbra is szorosan a Guantanamo-i bázis bezárásának lépéseit, és vizsgáljuk meg, hogy az európai kormányok hogyan tudnak segíteni a Guantanamo-i fogvatartottak befogadásával, akiket nem, akik ellen nem emelnek vádat. Aztán aláhúztuk annak a fontosságát, szükségességét, hogy részt vessünk az amerikai fogvatartási politika részleteiben, mert ez nem elégítik teljes mértékben a fogvatartók jogaival és a vádlottak jogaival kapcsolatos kívánalmainkat, és több esetben úgy tűnik az a helyzet, hogy az Egyesült Államok továbbra is fogva tart személyeket, anélkül, hogy vádat emelni ellenük, vagy akár bírósági tárgyalás kilátásba helyezhető volna. Ezt minden esetben felvetettük, hogy ez számunkra ez nem elfogadható eljárás. A második napi napirendi pont a demokrácia elősegítése talán új szakaszba jutott, mert az Obama kormányzatnak nem kell viselni azt a terhet, amit, a, amit talán a Bush kormánynak kellett, a demokrácia erősítésében más országokban. Megállapodtunk abban, hogy itt az albizottság körében jövő, most ősszel a demokrácia fejlesztéséről tartottunk egy, egy, egy ülést az amerikai demokráciát segítő szervezetek együtt meghívásával, reméljük, tehát, hogy meg tudjuk hívni ezeket az amerikai szervezeteket erre az ülésre, Sokan úgy éreztük, fontos volna megvitatni azt is, hogy az Európai Unió hogyan tudná segíteni a demokráciák e- erősítését, és milyen javaslatokat tudnánk kidolgozni új eszközökre vonatkozóan. Az IRDHR e ugye, egy működő eszköz, de sokan úgy érzik, hogy ez nem minden esetben teljesíti azokat a követelményeket, amelyeket támasztunk, és amelyek nagyon sürgetőek sokszor és nem tűrnek halasztást ebben a munkában. Az egyik gondolat, amelyet mérlegeltünk, önök döntsék el, hogy élünk-e vele vagy sem, hogy az egyik következő saját kezdeményezésű jelentésében az Albizottság a demokrácia és az emberi jogok elősegítése témájában íródjék. Ezen tehát gondolkoznunk kell, éljünk -e ezzel a lehetőséggel. Aztán nagyon sok vita övezte az emberjogi párbeszédet úgy tűnik, hogy tárgyalnunk kell, többet kell tárgyalnunk az amerikaiakról arról, hogy mit tekinthetünk jó, sikeres emberjogi párbeszédnek, hogyan kell ez lefolyjon, és mik a mi tapasztalataink az egyes országok tekintetében. Úgyhogy nagyon sok mindenről beszéltünk, az emberi jogi dialógus Kínával, Oroszországgal, milyen tapasztalatokkal járt ez, és más államokkal. Úgy tűnik az amerikaiakkal hasonlóak a céljaink, úgyhogy érdemes összevetni a tapasztalatainkat. Végül pedig eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, hogy mint az albizottság tagjai, miképpen tudunk erőteljesebb, erősebb kapcsolatokat teremteni az Egyesült Államok kongresszusának tagjaival és intézményeivel. Szelektív módon akár közös nyilatkozatokat is olykor-olykor kibocsáthatnánk ö, aktuális emberjogi ügyekben, és még ennél is érdekesebb volna egy ülést szervezni az emberi jogok témájában a transatlanti, transatlanti jogalkotói párbeszéd körében. A bizottságunk több tagja részt vesz ebben a transatlanti jogalkotói párbeszédben, velük is őket jobban be tudnánk vonni ebbe a munkába, megszervezendő ezt az ülést. Mindenképpen érezhető volt, hogy a kongresszusi képviselők körében, akik aktívan foglalkoznak az emberi jogokkal, komoly érdeklődés mutatkozott az együttműködés iránt ebben a keretben is. Lássuk meg tehát, mire jutunk. Gálasszony, remélem ön is mond néhány szót a washingtoni útról. Thank you, eh, Madam Chair. Well, actually, Köszönöm, elnök asszony. Valójában ön már elmondott mindent. A jelentés az rendkívül átfogó és részletes. Három dologról beszélek. Az első, ön is említe, amit ön is említett, az a benyomások, a legfontosabb benyomások nagyon jó dolog, hogy olyan intézmények, amelyek eh, az emberi jogok eh, előmozdításával foglalkoznak, ezek találkozzanak például a NED meg a NID. Így tudunk részt venni. Nekem elment. Nem hallok semmit olyan esetekben, amikor probléma adódik az emberi jogokkal. Fontos tehát, hogy ez a két intézmény ellássa feladatát, és el lehet gondolkozni afelől is, hogyan lehet javítani a mi eljárásrendünket, az új IRDHR eljárást, annak érdekében, hogy képesek legyünk jobban alkalmazni, és elég gyorsan ezt az eszközt. Másik, másik dolog, amit aláhúznék, az az, hogy Szükség van egy dialógusra, és szerintem ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, az az, hogy a jogalkotási dialógusnak legyen egy emberi jogi eleme. Ez kell, hogy legyen a célja az emberi jogi albizottságunknak. Én akkor most csak a saját véleményemet mondanám el. Szerintem hasznosak voltak ezek az ülések. Azt gondolom, hogy a kongresszus és a külügyminisztérium között kicsit feszült a viszony. Nagyon fontos, hogy mind a két szervezettel legyünk, legyen kapcsolatunk, tehát a külügyel is, illetve a kongresszussal is. Nyilvánvaló, hogy szükségünk, szükségük van a segítségünkre. A Denfried nagykövet is mondta, hogy ők be akarják zárni a Guantanamo-i börtönt, és ehhez szükség van segítségre. Érdekes látni, hogy ez az egész emberi jogi kérdés és kapcsolattartás hogyan fog alakulni a jövőben. Szerintem eh, nagyon fontos, hogy mi elérjük azt, hogy bármi is a kapcsolatrendszer a két eh, ország között az emberi jogi dimenzió az eh, erős legyen. Én ezt a tanulságot vontam le a washingtoni utunkból. Köszönöm. Köszönöm, Kinga. Van-e valaki, aki ehhez hozzá akar szólni, vagy erről beszélni akar. Ha nem, akkor már csak annyit említenék, hogy egy elég egyértelmű, meglepően egyértelmű ötlet született ott, e, nevezetesen az, hogy elő kellene mozdítanunk egy amerikai-európai nem kormányzati fórumot, természetesen ez az, az a nem kormányzati szervezetek érdekében, különös tekintettel arra, hogy a Kína és az EU között már létezik egy ilyen. Tehát jó lenne egy ilyen amerikai viszonylatban is, noha természetesen az EU kapcsolatai teljesen más jellegűek az Egyesült Államokkal, mint Kínával. Ugye ott van egy közös értékrendszer, és eh, az Obama kormányzat által felkínált új lehetőségeket érdemes lenne kihasználni. De nyilván erről a látogatásról még sokat fogunk beszélni. Most pedig akkor mennénk tovább a negyedik napi rendi pontra. Michel Tilleman Kohom elnökkel a főképviselő irodájában ő a Kohom elnök vele folytatunk eszmecserét. Ő az elnökségek elnökségekkel való kapcsolattartásért is felelős, de most nem a belga elnökségről kérdezzük, hanem a tanács emberi jogi munkacsoportjának munkájáról. És az a kérdésünk, hogy az elkövetkezendő hónapok, mondjuk hat hónap, az mennyiben lesz más, mint a korábbi időszak, hiszen forduló ponthoz érkeztünk az európai külügyi szolgálattal kapcsolatos döntés mostanában megszületett, ennek lesznek következményei, jelentős következmények. Nyilvánvaló, hogy az, ember, az Európai Külügyi Szolgálatnak lesz egy nagyon erős emberi jogi aspektusa, és Eston Bárónő is hangsúlyozta azt, hogy ő egyfajta vonalvezetőnek fogja használni az emberi jogi aspektust, politikát a külkapcsolatokban. Azt is mondta, hogy még majd beszélnünk kell arról, hogy hol is lesz a különböző dolgoknak a helye, hogyan lesz megszervezve a munka. Két héttel ezelőtt találkoztunk egyébként, és engem az érdekelne, hogy a belga elnökség hogyan tudja támogatni azt, hogy ez az emberi jogi munkacsoport, fontos munkacsoport Brüsszelben működjön. Június 1-én két európai külügyminiszter írt Ashton asszonynak arról, hogy fontos lenne egy kottából énekelni, és ebben a levélben kitértek az emberi jogi munkacsoport munkájának fontosságára és Dán és a német külügyminiszter írta a levelet. Elnök asszony javít. Westerwelle úr a német szövetségi köztársaságnak, a külügyminisztere nem pedig a német demokratikus köztársaságnak, ahogy az elnök asszony eredetileg mondta. Na most átadnám a szót akkor Tillemans úrnak, hogy beszéljen a kohom fontosságáról. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés ebben a szakbizottságban, albizottságban beszélni a munkánkról, hiszen már évek óta mondjuk, hogy az emberi jogok védelme az Európai Parlament eddig egyik fő feladata és törekvése láthatóvá teszi az EU emberi jogi munkáját, például a Szaharov díj odaítélésével, és ön is komolyan próbálta előmozdítani az emberi jogokat az EU összes szakpolitikájában, és azt gondolom, hogy az ön tanácsaira a jövőben is számíthatunk. Akkor most arról beszélnék, hogy az elkövetkezendő hat hónapban milyen munkát fog végezni ez a munkacsoport. Ez a munkacsoport gyakorlatilag úgy áll össze, hogy a belga tisztviselők mellett Eston asszony hivatalának tisztviselői működnek együtt. Tehát Belgium fogja elnökölni a Kohomot, Eston eh, főképviselő külön kérésére, de ezt eh, lehetőleg csak rövid ideig szeretnénk csinálni. Tehát egy közös csapat áll fel Brüsszelben, Genfben és New Yorkban a belga tisztviselőkből és az EU-s tisztviselőkből. Mi ezt minden esetre megtisztelőnek tartjuk ezt a feladatot, és a munkaprogram kidolgozásához gratulálok, illetve hát köszönetet mondok még inkább a bizottságnak és a tanácsnak. Fontos tény, hogy Belgium tíz országban fogja a helyi elnökséget betölteni, a többi helyen a helyi delegáció viszi az ügyeket. A Lisszaboni szerződés értelmében az emberi jogi párbeszéd és konzultációk harmadik országokkal, illetve más régiókkal Ashton asszony hivatalának hatáskörébe tartoznak. Belgium részt vesz ezekben a párbeszédekben a kohom elnökeként. 2010 második felében végrehajtjuk és konszolidáljuk eh, a, az Európai Unió emberi jogi politikáját, különös tekintettel a már létező EU eszközökre, teljes mértékben ki akarjuk használni a Lisszaboni szerződés eh, lehetőségeit annak érdekében, hogy az alapvető értékeket eh, képviseljük, az emberi jogokat előmozdítsuk. A főképviselő asszony június 16-án Strasbourgban, éppen az Európai Parlament előtt mondta azt, hogy az egész EU emberi jogi politikáról leltárt szeretne készíteni. Alapvető felülvizsgálatról van itt szó, és mi meg is ragadjuk majd ezt az alkalmat arra, nyilván az ő vezetésével, hogy felülvizsgáljuk a kohomon belül az emberi jogi munkát. Ezt egyébként egyfajta előkészítésül szánjuk a további döntésekhez. Természetesen a munka csoportunk programjában nem csak Eston asszony kívánalmait vesszük figyelembe, hanem azt a Dán-német levelet is, amely egy sor érdekes felvetést, gondolatot tartalmaz, és gyakorlatilag egyfajta tervként fogjuk azt használni majd a munkánkhoz. A felülvizsgálat elvégzése során figyelembe vesszük az összes érintett véleményét, különösen az éves EU NGO fórum eredményeit. Ezt eh, július 12-én, 13-án tartja a bizottság. Az EU emberi jogi eszközei és a Lisszaboni szerződés a jelenlegi helyzet, illetve mit kell tenni címmel. És ezúton is szeretném önnek átnyújtani a meghívásunkat, hogy ön legyen az egyik fő meghívottja és fő előadója ennek a fórumnak. Munkánk során természetesen oda fogunk figyelni a ne, nem kormányzati szervezetek ajánlásaira, olyanokra gondolunk például, mint az Amnesty International kérése, miszerint felül kell vizsgálni az EU emberi jogi eszközrendszerét természetesen be akarjuk vonni a civil társadalmat, és konzultációk lesznek július 7-én, illetve 19-én, 20-án, ahova is meghívjuk a nem kormányzati szervezetek képviselőit. Tehát megpróbáljuk a munkánkat ezekre a célkitűzésekre összpontosítani. Négy fontos területről van szó. Először is a kohom munkamódszereit próbáljuk majd meg eh, kiigazítani, az eszközökhöz is hozzányúlunk, az emberi jogi eszközökhöz, ez a második, a harmadik pedig az EU szerepét meg kívánjuk erősíteni az ensz illetve az ENSZ emberi jogi tanácsán belül, és a belső és külső EU politikák sorában megpróbáljuk középpontba helyezni az EU emberi jogi politikáját, egyfajta mainstreamingről van szó, mind általánosságban véve, mind pedig egyes konkrét területeken. Nos, akkor hadd beszéljek erről a négy dologról. A kohom munkájának megváltoztatása az gyakorlatban azt jelenti, hogy több ülésre van szükség, mert a munkateher megnövekedett, tehát brüsszeli bázissal fogunk dolgozni, remélhetőleg konszenzus alakul ki ezzel a gondolattal kapcsolatban. Alapvetően gyakorlati okokból születne meg ez a döntés, és látni fogják, illetve elolvassák a munka, a programunkat, akkor látni fogják, hogy lehetetlen rendszeres ülések nélkül tovább folytatni a kohom munkáját, és ehhez viszont szükség lesz a brüsszeli központra, illetve bázisra. Emellett meg fogjuk majd beszélni a Task Force rendszert, műveleti szintre kívánunk koncentrálni, láthatóvá akarjuk tenni a munkánkat, a politikai és biztonsági bizottsággal, illetve a koreperrel szorosabbra akarjuk vonni a kapcsolatokat, és a külügyi tanács által azonosított legfontosabb prioritásokról is szeretnénk beszélni. Ami pedig az EU emberi jogi eszközeit illeti, ott elsősorban arra gondolunk, hogy racionalizáljuk és középpontba helyezzük a most létező eszközrendszert, illetve toolboxot. Mi a guideline-okat illeti, olyan dolgokra próbálunk koncentrálni, mint például a gyerekek és a fegyveres konfliktus, egy szemináriumot szervezünk, például az ENSZ külön megbizottjával, aki a gyermekek fegyveres konfliktusokban játszott szerepével foglalkozik, a halálbüntetéssel is szeretnénk foglalkozni. Azt hiszem 2007-ben született meg az első állásfoglalás a témában szeretnénk növelni azoknak az országoknak a számát az ensz belül, amelyek legalábbis egy moratóriumot követelnek a halálbüntetéssel kapcsolatban. A spanyol elnökség egyébként az emberi jogi témákban nagy munkát végzett, főleg gyakorlati szinten. A világ számos pontján szervezett szerveztek éves találkozókat az EU-s delegációvezetők, illetve a helyi emberi jogi aktivisták között, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehetne azt a cseh ötletet megvalósítani, ami EU shelterek létrehozásáról szól. Ami a gyermekjogokat illeti, ott konzultálni fogunk a kohomon belül, hogy a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményhez egy további jegyzőkönyvet csatoljunk, ez már a második jegyzőkönyv lenne, amely egy panaszrendszert, panaszmechanizmust hozna létre. És természetesen a tanácsnak a gyermekmunkáról hozott állásfoglalását is felvállaljuk, illetve további munkát azzal kapcsolatban elvégezzük. A svéd elnökség rehabilitációs központok létrehozását indítványozta a kínzások áldozatainak számára. Szeretnénk emellett a guideline-ban foglaltakat érvényesíteni, és további munkát végezni a nemi bűncselekménynek kitett nők megsegítése ügyében is. Az Afrikai Unióval, Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Moldovával, Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Grúziával, Kazaksztánnal, Kirgizisztán, Tajikisztán, Kínával, az Egyesült Államokkal, Kanadával, Japán, Argentinával, Brazíliával, Chile, Kolumbia, Kambodzsa, Laos, Marokkóval kapcsolatban albizottságok működnek. albizottságot, illetve konzultációt kívánunk fenntartani. Folytatjuk a kínai dialógus felülvizsgálatát, illetve felülvizsgáljuk az orosz és kínai párbeszédet. Ami a, a vallásszabadságot illeti, a tanácsnak 2009. novemberi konklúziói nyomán felállítunk egy ideiglenes task force-ot, és egy cselekvési tervet kívánunk létrehozni, illetve azt végrehajtani. Ami a demokrácia támogatását illeti, ott egy progress reportot fog kiadni hamarosan a főképviselő hivatala, melyben szerepelnek bizonyos kísérleti terepek, országok, megint csak egy EU konklúzió következménye tanácsi konklúzió következtében próbáljuk ezt a demokrácia támogató munkát elvégezni. Ami a leszbikus, meleg, transzexuális kérdéskört illeti, itt megint csak egy beszámolhatok arról, hogy egy toolkit született meg, amelynek most a végrehajtása lesz napirenden. Ami a fogyatékkal élőket illeti, folytatjuk a megbeszéléseket egy magatartási kódex létrehozásáról, amely elsősorban a tagállamokra, illetve az intézményekre lenne méretezve, és figyelembe venné az ENSZ e témában hozott megállapodását. A harmadik nagy terület az az, hogy New Yorkban és Genfben az ENSZ hivataloknál az EU szerepét növeljük. Például itt gondolok olyan dolgokra, mint az Emberi Jogi Tanács munkájának felülvizsgálata. Ez elkezdődik 2010-ben, 2011-ben is folyni fog ez a munka. Valójában már a spanyol elnökség elkezdte ezt a munkát. Itt egy ambiciózus, de mégis eh, reális eh, felülvizsgálatra kell gondolni. A negyedik fontos terület az a mainstreaming, illetve a, az emberi jogi politikák előmozdítása a különböző szakpolitikákban. Itt eh, néhány prioritást említenék a és biztonságpolitikában az emberi jogok előmozdítása, a női ügyekben a előmozdítás az emberi jogoknak új technológiák területén, aztán emberi jogok és vállalkozások, illetve az élelmiszer ellátáshoz való jog kérdésköre. Nyilvánvalóan itt megfogalmaztunk célkitűzéseket, az összes részlet azonban még nincs meg. Konkrét eredményeket szeretnénk elérni, és ezzel kapcsolatban is örömmel válaszolok majd az esetleges kérdéseikre. Végül, nem utolsó sorban, hadd köszönjem meg önöknek a lehetőséget, hogy ezt a munkaprogramot itt elővezethettem. Nyilván ehhez először a tagállamok beleegyezésére van szükség, most várjuk az ő döntésüket, már megkapták a munkaprogramot, és eh, természetesen majd konzultálunk a civil társadalommal is, hogy hogyan hajtsuk végre ezt az ambiciózus ám reális programot. Köszönjük Tilmansz úr, és akkor hadd mondjam el, hogy eh, épp itt az ideje E, egy ilyen stratégiának. Jó hallani, hogy ez a stratégiai megközelítés most összeállt, a spanyol elnökség jó munkát végzett, és e, Duartes úr munkáját mindig is nagyon méltányoltuk, ugyanakkor látjuk, hogy fordulóponthoz érkeztünk, és most már stratégiai gondolkodás ideje jött el. Említette az emberi jogi stratégiát, beszélt a végrehajtásról, illetve létező eszközök áramvonalasításáról. Van egy gondolat azonban, amit én már is itt fölvetnék, nevezetesen az, hogy nem lehetne szervezni egy szemináriumot, vagy egy workshopot ezzel a párbeszéddel kapcsolatban, mert már is van egy sor pozitív és negatív tapasztalat amelyel kapcsolatban elgondolkozhatnánk azon, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni ezt az egész eljárást. Most, hogy itt ebben az albizottságban is elkezdtünk foglalkozni horizontálisan a párbeszédekkel, talán itt az ideje, hogy ezt a workshopot megszervezzük. Ön említette a mainstreaminget, és négy területet emelt ki, ahol eredményeket szeretnének elérni. Talán gondolhatnának a parlamenti szakbizottságokkal való együttműködésre is, mert ezen témák sorában nekünk is lehet tennivalónk mainstreaming témakörben. Tehát például össze lehet kötni az élelmiszerbiztonságot, illetve az élelmiszerellátáshoz való jogot. Adott esetben ugyanabba az irányba végezhetnénk munkát. Most pedig David Nicholsnak adom meg a szót, aki az Amnesty International képviseletében van itt, és aki az NGO szektor véleményét fogja tolmácsolni az emberi jogi programmal kapcsolatban. Tessék, David. Um, Szeretnék hozzájárulni ez a pozitív atmoszférához, amely kialakult itt, és szeretnénk hozzájárulni magunk részéről is Örömmel olvastuk a Dán és Német külügyminiszter levelét, ezt már régóta vártuk, ezt a hangvételt, ezt a hangütést a belga társadalmökség részéről is. Köszönöm a felvezetést, és köszönöm, hogy a, a, a mostani belga társadalmökség részéről azt a bevezetőt, amelyet amely rólunk, illetve a hálózatunkról szólt, és amely a következő hat hónapban hozzájárulhat az önök munkájához. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérést is beterjeszteni a nagyobb átláthatóságot a munkadokumentumokkal kapcsolatban, meg azon dokumentumokkal kapcsolatban, ahol, amelyekben nem sikerül betekintést nyernünk az elmúlt hat hónapban. Nem a spanyol elnökséget kárhoztatjuk ezért, hanem meg intézményi okai vannak, de ideje túllépni ezeken, visszatérni ahhoz a helyzethez, ahol mi a, spa, a svéd elnökséget jellemezte, amikor minden munkacsoportülés rendjéhez hozzáfértünk, a kétoldalú megbeszélések dátumait megkaptuk, és a munkacsoportülések háttéranyagait, meg a miniszteri találkozók háttéranyagait megkaptuk, vagy olvashattuk. Most, hogy a főmegbízott képviseletében dolgozunk, remélem, hogy jobban átlátjuk ezeket a dokumentumokat, és a civil szervezetek és a parlament is hozzáfér ezekhez majd. Szeretném az albizottság figyelmét, meg a parlament figyelmét két a dokumentumra felhívni. Már utaltam a saját ajánlásainkra a, a belga elnökség idejére, ez még nem került kiosztásra, majd ma. Aztán egy másik ajánlás csomagra az Euromad emberjogi hálózat ajánlásai a belga elnökségnek címezve. Az emberjogi kérdések az Euró-Mediterrán térségben címmel nem szeretnék minden részletről szólni ma reggel, és nem szólok a, a külügyi szolgálatra vonatkozó aspektusokról, hanem igyekszem pozitív hangnemet fenntartani a hangnemet, és nem szólok a negatívumokról most. Először is az emberügyi stratégia. Ashton asszony néhány a parlamentben is bejelentette eh, az erre vonatkozó szakpolitikát. Több éve kérjük ezt, örülünk, hogy megtörtént ez a bejelentés, és ez nagyban, nagyon jól illik ahhoz az áttekintéshez, amelyet a belga, a, elnök, a belga elnökség ma reggel jelentett be, illetve a civil szerzeti fórum néhány héten belüli programja. Reméljük, hogy ez majd foglalkozik az emberi jogi párbeszédek kritikus fontosságú kérdéseivel, mert ma az elnök asszony is említett, meg a, az alelnök, illetve a már működő párbeszédeket tovább kell erősíteni. Egyes ilyen párbeszédek eredményeket hoztak konkrét ajánlások formájában, melyeket a harmadik ország végrehajtotta az EU segítségével, mások csak pusztán, őszintén csak pusztán diplomáciai ö, ö, kijelentések, amelyeknek persze lehet némi szerepe, de mégis másul esnek latba. Az emberjogi párbeszédet egy nagyobb emberjogi ö, politika kontextusában kell tekinteni, és nem egy egyedi eszközként az adott országgal szemben. Jelenleg nagyon sokszor, különösen egyes tagállamok részéről éppen nem érvényesül ez a szélesebb kontextusban való értékelése az emberi párbeszédnek. A guideline-okat kapcsolatban a jobb végrehajtást kell kérjük, ezt évek óta kérik a civil szervezetek, amelyeket képviselünk. Reméljük, hogy mindebből az, ebből az áttekintésnek az lesz az eredménye, hogy nagyobb figyelmet kap Iraknak a helyi és más stratégiák, a szélesebb körű emberi stratégiák összefüggésében. És a, a ezen eszközöket integráltabb módon tudjuk majd használni, mint most jelen pillanatban történik. Azt is érdekes lesz látni, hogy a civil társadalom van folyó konzultáció hogyan csatornázható be ebbe a folyamatba. Az ennek első lépése a július 12-13-i emberjogi fórum szervezete lesz. Nagyon örülök annak, hogy két munka ö, találkozó, két workshop kerül meg szervezésre. A, ahogy az, a, az albizottság tagjai tudják, az MSZ International évek óta kéri ennek a workshopnak a megszervezését. Végre az intézmények is belátták, hogy a külső és belső politikák konzisztenciával van gond, ezzel foglalkozni kell. Erről szólt tehát a workshop. Reméljük, hogy konkrét megoldásokat dolgoz majd ki ebben a témában. A másik rendkívül érdekes workshop a fórumon belül egy olyan témában kerül megszervezésre, amely az EU ö, az intézmények számára problematikus volt az ID, e az EID HR témájában. Az elmúlt években komprehenz, átfogóbb munkátra törekedtünk. Az a cél, hogy az Európai Unió képes legyen integráltabb megközelítést alkalmazni minden emberi kérdésben, bemutatva azt, hogy az emberi jogok egyetemlegesek, megoszthatatlanok. És nem ö, a, lesznek kijátszhatók a polgárjogok a gazdasági jogok ellen. Az ensz kapcsolatos munka kapcsán elmondható, hogy az elmúlt hat hónapban voltak problémák. Különösen Genfben, New is, és főleg Genfben volt az érzékelhető. Reméljük, hogy ezek a problémák nem csak a a képviselet, hanem a koordináció és az a számon kérhetőség, a döntéseket való számon kérhetőség problémája lehető leggyorsabban megoldásra kerülnek. És az elkövetkező hónapokban egy kulcs elem az emberjogi tanács munkának áttekintése lesz. Az EU-nak e végre ezzel kapcsolatban egységes álláspontja alakult ki. A másik kulcseleme az ENSZ kapcsolatos munkának a következő hónapban, ahogy már utaltam rá. A G8-ak határozata a halálbüntetéssel kapcsolatban. Nagyon ör- nagy öröm számunkra, hogy ezt a állásfoglalást önök is támogatják majd, ez lesz a következő hónapokban kifejtett munka alapja, ám némileg aggályosnak tartjuk azt, hogy a folyamat továbbra is igen lassú. Azt reméltük, hogy messzebbre jutunk most arra, mint ameddig eljutottunk. Nem csak az akadályokat nem csak az jelenti, hogy az intézmények, még a tagállamok kormányai nem elég gyorsan reagálnak, hanem a civil szervezetekre is elmondható ez. A mi lobby munkánk, meg a harmadik országokkal kapcsolatos munkánkra is igaz lehet ez az állítás. Ezért reméljük azt, hogy némi előrejutás, előrehaladást jutunk az ENSZ közgyűlésének ezzel foglalkozó üléseig, mert ha megvárjuk az, az utáni időszakot, akkor az akkor, akkor nem sikerülhet az áttörés. Néhány záró gondolat. Az egyik a két oldalú kapcsolatokkal tárgyában, mivel mind, mindezen intézményi problémákkal találkoztunk az elmúlt hat hónapban, amelyeket említettem, nagyon sok harmadik országgal tartandó találkozót az év második felére tettünk, tettek át. Jól tudjuk azt is, hogy több miniszteri kétadó találkozó is megszervezésre kerül, az euró-mediterrán csúcs is ide tartozik, és ezzel kapcsolatos a dél-mediterrán országok tartandó miniszteri találkozók is ide sorolhatóak. Ahogy már önök is tudják bizonyal, a problémáink jelentős részét, mint civil szervezetek úgy érzékeljük, hogy a miniszteri találkozókat nem a társadalmökség szervezi, hanem más földrajzi csoportosulások alapján máshol. Továbbra is ez a, ez a probléma továbbra is fennáll. Nagyra értékelnénk tehát, ha önök egy globális megközelítés érdekében hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az ülések a nekünk tetsző módon kerüljenek megszervezésre. Ahogy pedig az a spanyol, ajánl, a spanyol elnökségnek beterjesztett ajánlásainkkal történt, a belga elnökségnek szánt ajánlásaink is tíz esetet sorolnak fel a, a, a, az ajánlás végén. Ezek az egyedi esetek az EU eszközök alkalmazásának szélesebb körű kiterjesztését, a harmadik országokkal való kapcsolatépítést és a globális felosztást célozzák. Várjuk az EU intézmények részéről a jelzést az EU eszközök végrehajtását illetően e tíz egyedi esetben a parlamenthez és a többi intézményhez fordulunk, hogy konkrétan lépjenek fel, illetve jelezzenek vissza az ajánlás dokumentum végén található 10 egyedi esetre vonatkozóan. Köszönöm a figyelmüket. Uh, Köszönöm. És ahogy ön is mondta, Folytatni fogjuk az együttműködést az Albizottság, a KOHOM és a civil szféra között július 12-én és 13-án az NGO, NGO fórum során majd folytatni fogjuk ezt a megbeszélést, mi magunk is többen ott leszünk. Nos, Gál asszony jelentkezett hozzászólni, de már el is ment. Más esetleg? No. Mrs. Eh, Kiel Nielsen. Kiel Nielsen asszony. pardon. Pour une fois, nous n'avons pas à nous battre pour prendre la parole. Először is tulajdonképpen nincs kérdésem, amit fel szeretnék tenni. Elégedett vagyok azzal, amit hallottam, de szeretném kihasználni az alkalmat, és a figyelmet ráirányítani a következőkre. Az Emberi Jogi Albizottság delegációt küldött New Yorkba, az autokton népek fórumára. Én is részt vettem ebben, és szeretnék utalni arra, hogy ez mennyire fontos, hogy ne feledkezzünk meg az emberi jogok átdolgozásánál, tehát erről, hogy az EU-ban vannak autokton őslakos népek is, és ők tehát az Európai Unió polgárai, nem szabad a létükről megfeledkezni, nagyon fontos számomra ez a téma. Köszönöm, Tillemans úr akar valamit mondani? Thank you, Chair. Yes, um, thank you very much for all the observation. Hát természetesen, elnök asszony. Köszönöm az összes észrevételt. Először is fontos, hogy ez a téma, hogy szorosabban működjünk együtt az Európai Parlamenttel, és különösen ezzel az albizottsággal. Nos, ez nem volt elég hangsúlyos helyen az én jelentésemben. Természetesen a kohom üléseire is meghívjuk önt. Remélhetőleg egy teljes ülés lesz minél hamarabb, ahol majd beszélünk azokról az intézményes változásokról is, amelyeket az Lisszaboni szerződés tesz szükségesé. Ez egy fontos találkozó lenne önnel, elnök asszony. Dear of a seminar, or at least a, a kind of um, close uh, workshop is... A szeminárium, illetve workshop gondolata szintén rendkívül érdekes, csak úgy, mint a civil társadalommal való konzultáció fenntartása. Az igazság az, hogy nagyon sok párbeszédet eh, tartunk változó eredménnyel. És akkor még finoman fogalmaztam. és természetesen a felülvizsgálatnak. Az egyik témája az az, hogy hogyan is folytassuk akkor ezeket a dolgokat. De természetesen minden új felvetést, új gondolatot, friss eh, gondolkodásmódot üdvözlünk, mert ugye van az a sajnálatos emberi tulajdonság, hogy leragadunk dolgoknál, van egy konzervatív reflex mindenkiben. És szükséges néha megújítani a dolgokat, felfrissíteni, felpesdíteni a dolgokat. Ez adott esetben külső inputtal lehetséges. Tehát ezt az ötletet, ezt a felvetést megjegyeztük, és nyilván a bizottság is reagálni fog rá. Feljegyeztem a Amnesty International által elmondottaknak a legfontosabb pontjait is. Elsősorban itt az átláthatóságról beszélt. Igen, E, mindent megteszünk annak érdekében, ezt írja a jegyzetem is, de komolyan is gondoljuk, mint ahogy David is tanúja volt az elmúlt hat hónapban, az átszervezés az rendetlenséggel jár. Nehéz időket tudunk magunk mögött, mert az elmúlt hat hónap tényleg az átalakulásról szólt. Nem gondolom, hogy az elkövetkezendő hat hónap eh, teljes világosságot hoz majd minden eh, szakterületünkön. Egy munkafolyamatról van szó, amelynek megvan a maga menete és tempója. Természetesen a dokumentumok nagy részét megpróbáljuk eljuttatni az Amnesty International, amiről beszélt, természetesen az Európai Parlamenthez is, mivel az EU egyik legfontosabb intézményéről van szó. És mint ahogy a beszédemben is mondtam, a civil társadalommal is e, szorosabbra vesszük, e, a, szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat, például e, földrajzi alapon is. Ami a halálbüntetést illeti, volt egy hasznos New Yorki ülésünk, amelynek során elért, amelyek során elért, amelynek során elért eredmények miatt optimisták vagyunk. Januárban, szintén New Yorkban nagyon jól sikerült az együttműködés. Egyébként nem tudom, hogy az EU ottani képviselete a többi területen milyen munkát végez, de hadd mondjam el, hogy az EU delegációjának az emberi jogi szekciója az nagyon is rajta tartja a kezét a dolgokon, a belga delegációval is eh, szorosan együttműködve, nagyon jó a munkamegosztás, nagyon jó a közös tervezés, és ez egy újabb lépés abban az irányban, amely majd működőképessé teszi a külügyi szolgálatot. Sőt, valójában úgy gondolom, hogy ezzel készítjük elő az Európai Külügyi Szolgálat munkáját. Azt gondolom, hogy most elég volt ennyi belőlem, visszadom a szót az elnök asszonynak. Igen, köszönöm. Először Görenc kollégának adom meg a szót, aztán pedig Hers úrnak az, emberi, az Európai Bizottság nevében. Tessék! Köszönöm, elnök asszony. Kicsit később jöttem, tehát nem tudom, hogy volt a lehetőség arra, hogy beszéljünk az emberi jogi egyezményhez való csatlakozásunkról, tehát az Európai Unió csatlakozásáról ehhez az egyezményhez, mely véleményem szerint elengedhetetlen, hiszen ez egy hitvallás, 27 tagállam részéről, közös értékeink mellett, és fontos a nemzetközi kapcsolataink keretében is, hiszen hogyha egységesen lépünk fel, akkor eredményt érhetünk el ezeken a területeken is, ahol korábban nem tudtunk megfelelő nyomást gyakorolni, mert az Európai Unió súlya ehhez nem volt elegendő. Ehhez az szükséges, hogy az Európai Unió hiteles legyen, hiszen nagyon sokszor értünk már itt ezzel a kívánalommal, ezzel a követeléssel, és nagyon jó lenne, ha mind a 27 tagállam elfogadná a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítéleteit, hiszen hogyan lehet, az, hogyan lehet Oroszországnak elmagyarázni például a külkapcsolatok területén, vagy a jószomszédsági kapcsolatok területén, hogy Oroszországnak be kell tartani az emberi jogokat, miközben az EU egyes tagállamai nem hajlandóak arra, hogy az emberi jogi bíróság ítéleteit elfogadják. Ez ellenmondás. Mit fog a belga elnökség tenni annak érdekében, hogy ezt az anakronizmust megszüntesse? fognak-e kezdeményezéseket foganatosítani, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 27 tagállam kötelezze magát arra, hogy az Emberi Jogi Bíróság valamennyi döntését elfogadja. Ahogy mondtam, mindig ismétlem újra és újra ezt a követelést. Görins úr, azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ön nem véletlenül ismételgeti a dolgokat, a politikusok szokták ismételgetni a dolgokat azért, hogy megfogadják a tanácsot, de e, azt gondolom, hogy az európai egyezményhez való csatlakozásról tényleg nem beszéltünk, nagyon fontos téma pedig és most akkor Télemans úr átgondolhatja a javaslatot, de addig is hallgassuk meg az Európai Bizottság eh, eh, javaslatát. Thank you very much, uh, uh Mrs. Chair. Well... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én már is szeretném megköszönni a csapatszellemet a belga kollégáknak, és amikor azt mondjuk, hogy köszönöm, akkor valójában az Európai bizottság egészére gondolok, illetve a tanácsiakra is. Gyakorlatilag egy fúzió történt itt ebben a munkában, a tervezési szakaszban, az előkészítési szakaszban, a kohommal kapcsolatban. Nagyon hasznos munka volt ez, tehát várakozással tekintünk a hat hónap elé. Nagyon sok minden lesz ebben a hat hónapban. El kell indítanunk ezt az egész dolgot. Nyilvánvalóan az elindított dolgokat nem fogjuk az elkövetkezendő hat hónapban mind befejezni. Teljesen egyértelmű, hogy ugye 2001 óta most születik meg az első új EU-s emberi jogi e, stratégia. E, ez egy, ez egy folyamat lesz, először az NGO-kkal konzultálunk az NGO fórumon, aztán az összes többi e, érdekeltel is. Természetesen a stratégia nem fog összeállni még ebben a fél évben, valószínűleg inkább 2011-ben lesz az kész. Három dologra reagálnék, a belső és külső politikáknak a e, konzisztenciája. Igen, azt gondoljuk mi is, a parlament is, az összes többi intézmény, az NGO-k, a belga elnökség, ezt mind prioritásnak gondolják, ugyanakkor ez egy olyan prioritás, amelyik a külső politikák szempontjából fontos, mert Eh, és ott már tettünk is lépéseket. Inkább a belső politikáknál kell felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy eh, mennyire fontos mindez, hogy konzekvens legyen a külső és belső politikák eh, hangsúlya. Tehát nagyon sok munka van még, ezért is örülünk annak, hogy De Kaiser asszony európai parlamenti képviselő elvállalta azt, hogy moderátorként elnökli, levezeti a, az ezzel kapcsolatos workshopot. felvetette itt az imént képviselő úr azt, hogy csatlakozott az Európai Unió az Európa Tanács emberi jogi egyezményéhez, illetve annak egész vizsgálati rendszeréhez. Természetesen ez rendkívül fontos kapcsolatba lenni azokkal az Európa Tanácsi tagállamokkal, amelyek nem Európai Uniós tagállamok. Azért szükséges ez, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, amikor használunk bizonyos szavakat, akkor ugyanazt értsük alatta. Nagyon fontos tehát a többi európai országgal, amelyek nem az EU tagjai, felvenni ezt a hangsúlyt. Ez egyben azt is jelezné, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió eh, teljesítik mindazokat, ami, mindazokat a dolgokat, és, és, és eh, eh, megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amelyeket harmadik országokkal szemben támasztunk. És akkor nem lesz semmifajta korlátja annak, hogy hogyan lépjünk fel a harmadik országokkal kapcsolatban. Az az egyezmények betartása és betartatása is rendkívül fontos. A belső csatornákon keresztül um, foglalkozni, fel kell venni a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akik uh, a belső uh, politikákkal foglalkoznak. Nyilvánvalóan az ő hatásköreiket behatárolja a Lisszaboni szerződés, ami az emberi jogi dialógust uh, életi teljesen egyetértek David Nicholszal, e, vannak olyan párbeszédek, amelyek nagyon jól működnek, és vannak olyanok, amelyek csak e, diplomáciai e, bokréták. És természetesen itt át kell gondolni, hogy ezeknek a párbeszédeknek hol van és hol lehet közvetett, közvetlen kihatása Eh, a eh, közvetlen cselekvési tervekre. Az utolsó megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy miért szükséges a brüsszeli központ, azért, mert egyre több a munka, illetve azért, mert egy eh, intézményes feladatmegosztási változás következik be, amely veszélyeket is tartalmaz. Fontos tehát, hogy a tagállamok egyenlő szerepet vállaljanak ebben a témában, és egyébként pedig, amikor átadjuk Eston asszony kezébe a felelősséget ezért a e, politikáért, az emberi jogi politikáért. Nem akarjuk, hogy a tagállamok eltávolodjanak ettől az emberi jogi gondolkodástól, ők is vegyenek részt továbbra is a végrehajtásban. Köszönöm. Köszönöm, Görc úr. Nagyon érdekes kérdés. Továbbra is az, amit David Nichols szedett fel, hogy nehéz hozzáférni a tanácsi munkacsoportok üléseihez, meg anyagaihoz. Különösen az ország stratégiával foglalkozó ügyekhez. David, nem ezt gondoltad? Azt, hogy az emberjogi kérdések hiányoznak nagyon sok munkacsoportülés a napi rendről. Mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Különösen most, hogy a DAS beindult. Ez kockázat, független attól, hogy milyen jó indulattal fordul mindenhez Eston asszony, hogy nem, nem, nem, nem vörös fonalként fut végig az emberi kérdések ügye ezeken az üléseken. Ugye, ugye fennáll az a veszély, hogy az emberi aktivisták vagy, vagy az foglalkozók csak foglalkoznak csak ezekkel a kérdésekkel, a többiek meg nem. Sajnos Macmillan Scott alelnök éppen akkor ment ki a teremből, amikor pont föltettem volna neki egy kérdést, ami témába vág, ez pedig nem más, mint a demokrácia fejlesztése, erősítése. Tudom, hogy ő a Buzek úrral együtt képviseli a parlamentet Washingtonban e héten egy magas szintű párbeszéden a demokrácia elősegítése témájában, de akkor most ezt nem tud erről beszélni. De Tillemans vagy Hertz urat kérdem akkor, hogy önök a tanácsi konklúziók utánkövetéssel foglalkozván e témában mit tudnak majd mondani. Erre a két dologra mindenképpen kitérnék, és aztán megkezdjük a kongói e, DK-ban érvényesülő emberi jogi helyzet tárgyalással foglalkozó meg, meghallgatást. Köszönöm a szót. Az alelnök által feltett kérdésre válaszolva, hát éppen erről van szó a külső és belső politikák koherencia ja, felülvizsgálata kapcsán, mert a Lisszaboni szerződés megadja lehetőséget, hogy egyrészt az emberi, Európai Unió, az Európa Tanács emberi jogi konvenciójába felvételt kapjon, illetve az EU emberi jogi kartája is életbe lépett, kivéve azokat a tagállamokat, amelyek kizárási vagy záradékkal éltek. Nos, a Lisszaboni szerződés tehát e két módon is lehetővé tette azt, hogy komolyan napirendre tűzzük a külső és belső politikák koherenciájának ügyét. Éppen ma délután lesz az első olyan ülés, ahol az összes ENSZ emberjogi szerződését figyelembe kísérő monitoring bizottság összeül. Ott is felvetem ezt, ha megengedi, hogy aztán az EU tagállamok magatartása is a ratifikáció végrehajtás tekintetében az ENSZ egyezmények, emberjogi egyezmények végrehajtását tekintetében is megfelelő figyelmet kapjon. Még egy utolsó gondolat. Az a munkacsoport, ami az Európa tanácsa, és az ebben működik együtt, is megközelítéssel él. Egy nagyon komoly üzenetet kell küldenünk tehát. Ami a földrajzi csoportokat illeti, hát valóban erre gondolunk, amikor ugye az átláthatóság hiányáról beszélünk, ez pont a földrajzi csoportok problémája. Próbáljuk mainstreamelni az emberi jogokat ezekben a földrajzi csoportokban, majd meglátjuk, hogy a belga elnökség eh, hogyan birkózik meg ezzel a feladattal, és eh, hát eh, közvetlenül felvenni a kapcsolatot a civil társadalommal. Természetesen a konzultáció és a párbeszéd az egy közös munka a földrajzi csoportok kohom között. Tehát ezt az együttműködést kell kialakítani. Eh, aztán eh, mainstreamelni szeretnénk eh, konkrét témákban is, például a right to food témakörben, az élelmiszerhez való jog, hozzájutáshoz való jog. Itt a KDF-fel szeretnénk együttműködni, illetve a tanács egyéb munkacsoportjaival a PMG, SIFCOM szintén olyan munkacsoportok, amelyek a politikai és biztonsági bizottság alá tartoznak, ezekkel is felvesszük a kapcsolatot a mainstreaming keretében. Demokrácia támogatás szintén fontos tétele a meretrendünknek. Um, Mint ahogy mondtam, zárjuk, várjuk a bizottság uh, progress reportját uh, a kísérletre kiszemelt uh, országokkal kapcsolatban, a pilot country kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban lehet, hogy a bizottság szót fog kérni és beszél arról, hogy hogyan tudjuk a tanácsnak a következtetései nyomán adódó feladatokat elvégezni. Nyilvánvalóan önöket is folyamatosan tá- tájékoztatni fogjuk ezekről a dolgokról. Köszönöm. Köszönöm, Tilemans úr. Görc úr akar mondani valamit? Igen, csak néhány további dolgot. Most dolgozunk azon a jelentésen, amit a tanácsnak kell be nyújtanunk, novemberre lesz ez kész, és hát a parlamentet is tájékoztatni fogjuk, mert méltányoljuk az érdeklődésüket. Köszönöm. Köszönöm. Um, uh, Akkor most lezárom ezt az érdekes eszmecserét Tilemans úrral. Az új titulusát még mindig papírból kell felolvasnom, tehát Tilemans urat hallottuk, eh, Kohom eh, elnök eh, Eston főképviselő hivatalában. Tehát továbbra is szívesen látjuk önöket, hogy beszámoljanak a civil társadalommal való együttműködésről. Kedves kollégák, akkor most elérkeztünk a mai napi rendünk legfontosabb pontjához amely egy rendkívül aktuális kérdés. A, koreai, kongói, bocsánat, demokratikus köztársaság emberi jogi helyzetével foglalkozunk. Kretu asszony érkezett meg, aki társelnöke lesz ennek a meghallgatásnak. Miért is időszerű ez? Most azért, mert 50 éve független Kongó. Tegnap ünnepelték éppen a függetlenség 50. évfordulóját, június 30-án. Emellett felidéznék egy sürgősségi állásfoglalást, amelyet eh, Sebeja Bajszil eh, meggyilkolása nyomán az Európai Parlament eh, hozott. Ez az ügy tényleg felkeltette a figyelmet, mert ő egy jól ismert emberi jogi aktivista volt életének végéig. Egy ügyvéd volt, aki nem félt attól, hogy olyan témákhoz nyúljon, amely, amelyek adott esetben komoly érdekeket sérterek, és ezért végül is életével fizetett. A másik dolog, ami miatt aktuális ez a kérdés, azaz AKC EU parlament következő kinsaszai fordulója. Ez december 2 és 5 között lesz. Tavaly decemberben az Európai Parlament egy általánosabb sürgősségi emberi jogi állásfoglalást fogadott el, és az ENSZ emberi jogi tanácsa is egy úgynevezett Universal Periodic Review alá vetette eh, Kongót, eh, amelynek következtében az ajánlások egy részét a kongói kormány eh, elfogadta, és ezzel kapcsolatban találnak egy jelentést a dossziéjukban. A Alston úr az ENSZ-nek az extrajudicial executionekért felelős főképviselője szintén meglátogatta Kongót, és eh, ott eh, egy jelentést készített, komoly jogsértéseket eh, jegyzett fel. Ezek gyakorlatilag gyilkosságok, ilyen kivégzés jellegű gyilkosságok, és azt találta, hogy 1700 fölött van a meggyilkolt ö, civilek száma, 2300 fölött a sebesült, az elraboltak száma, és ezek között 800 gyerek. Úgy tűnik, hogy ezt büntetlenül tehetik, úgy tűnik, hogy háborús eszközként kezelik a nemi erőszakot, vagy tekintik a nemi erőszakot, hetente 160 nőt erőszakolnak meg, a börtönkörülmények borzalmasak, a kínzás gyakori. A mai napon tehát a kongói emberi jogi és humanitárius helyzettel foglalkozunk. Ez egy olyan ország, ahol a belső menekültek száma, az országon belüli menekültek száma 1,9 millió. E, itt olyan e, fegyveres szervezetek elől menekülnek az emberek, mint a Lord's Resistance Army, illetve az FRPI. És Corina Kretut kérném most fel, aki a DEVE szakbizottság illetékese, hogy vegye át az elnöki funkciókat. Köszönöm szépen a felelőtési szakbizottság nevében is szeretném, szeretném gratulálni, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást. Kedves vendégek, kedves kollégák, örülök, hogy itt lehetek. A fejlesztési szakbizottság alelnök egyaránt. A, az emberi jogvédő szervezeteket is meghívva, akik a kondói DK-ban fejték tevékenységünket. Az emberi jog témában való erőlépéseket üdvözöljük, ám az erőszak, a bűncselekmények e, eszkaláció fellépés mindenképpen prioritás kell, hogy legyen, az is volt az elmúlt időszakban. A Fejlesztési Bizottságban megvizsgáltuk a szükségletek a humanitárius segélyek igényeinek fejleményeit, valamint az emberi problémákat, azok megsértését, amelyek közhelyszerűen történnek ebben az országban. Az Európai Parlamenttel közösen elítéltük a kongói DK-ban végrehajtott bűncselekményeket, és arra hívtuk fel a feleket, hogy vessenek véget az erőszak alkalmazásának egy külön ülést is tartottunk a kongói nők helyzetével külön foglalkozva, mert a, a, a nem erőszak, a gyermekek, nők elleni erőszak napi ö, gyakorlattá váltak, ez a, a szomorú valóság a KDK-ban. De Gucht kép ö, biztos, aki fejlesztésért felelős, biztosként is felszólalt a KDK-ban folyó emberjogi emberjogi sértések miatt, és ezért persze non gráta lett ebben az országban. Másfél évvel ezelőtt beszéltünk a rettenetes helyzetről, és ugyanazt a terror elképesztő helyzetet találtuk, mint az ENSZ felmérése, gyermekek százait, rabolták el, és hetente 160 nőt erőszakolnak meg a bestések szerint. A KDK, amelyik tegnap függetlenségnek 50. évfordulóját ünnepelte, sajnos egyetlen évnyi igazi demokráciát sem ünnepelhetett ebben az időszakban. Érezhető volt a, a kétségbeesés, a honlap miatti félelem, a tönkrement életek feletti szomorúság ezen az ünnepségen. Mindig fontos, hogy prioritásokat állapítsunk meg, és elsősorban a humanitárius segélyeket kell elsősorban támogatnunk, hiszen az a 850 millió dollár, amelyet az ENSZ előrányzott a humanitárius segélyekre, még nem került kifizetésre. Egy erőtésebb stratégia tervezésére van szükség, hogy megvédjük a, a védelem nélkülieket az erőszak elkövetői ellen, és a, egy korrupt mentalitás és a kifacsart joggyakorlat ellen. A főmegbízott asszony illetve a fejlesztési biztos hatáskörébe esik, hogy megtegye ezeket a lépéseket, elősegítse ezt a stratégiát, kiegészítve az ENSZ erőfeszítéseit. Remélem tehát, hogy képesek leszünk e célok elérésére. Thank you, Vice Chair. Kretu. Köszönöm, Kretu asszony! Most pedig első vendégelőadónkat kérem, hogy 10 perc keretében a Nemzetközi emberi jogi Föderáció a főtitkáraként és a League des Electör szervezet képviselőben Nunkova úr szólaljon fel, akik látják Nunkova urat, látják, hogy ott van mellette Csebeje úr fényképe is, a meggyilkolt emberjogi aktivista fényképe, akire ezúton is így emlékezünk. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő urak és hölgyek! A Nemzetközi Emberi Jogi Szervezet nevében, valamint tagszervezetei nevében a Kongói Demokratikus Köztársaságban szeretnék köszönetet mondani a meghívásért erre a fontos rendezvényre, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetével foglalkozik. Először is beszámolnék arról, hogy június 1-ről 2-ára viradó éjszakán két emberi jogvédőt gyilkoltak meg, Floribert Sebeját és Fidel Bazanát. Az első szemét meggyilkolták, a másodikat pedig eltűntnek, nyilvánították, mégpedig az alatt, miatt a kinshaszai rendőrség helységeben tartózkodott, tehát onnan tűnt el. Nos, az állami szervek úgy tűnik, hogy közvetlenül részesei voltak ennek a bűncselekménynek. Hölgyeim és uraim, arra kérném önöket, hogy az érintettek emlékének adózva egy perces néma felelés adózunk emléküknek. Merci. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Ez a kétszeres bűncselekmény egy további bűncselekmény az eddigi gyilkosságok listáját nyújtja hosszabbra, hiszen Pascal Kabungulu, Polis Kárpe Mopai, Szerzsasz Masese, Bapuvan Vamba, Didase Namuja valamennyiüket meggyilkolták. Ez a kettős gyilkosság megmutatja azt is, hogy milyen a helyzet ebben az országban, ahol a hatóságok alig törődnek az emberi jogokkal és az emberi méltósággal. Sajnos az a helyzet, hogy ez a gyilkosság, ez a bűncselekmény egyáltalán nem meglepetés számunkra, mert szervezetünk már egy évvel ezelőtt a nemzetközi közösség figyelmét felhívta az emberi jogi helyzetre Kongóban. Nagyon sok reményt tápláltunk a 2006-os választásokat követően, a nemzetközi közösség síkra szelt az emberi jogokért, és vannak emberi jogi szervezetek, amelyek most negatív mérleget vonnak az emberi jogi helyzetről az egész országban. Noha az ország keleti részében a helyzet még súlyosabb. Ma valamennyi területen, valamennyi jelzés kedvezőtlen, hiszen az emberi jogokat, a polgári jogokat nem tartják tiszteletben. Noha, mindez sikerülhetne, hogyha hatóságok ilyen irányú szándékukról tanúbizonyságokat, tanúbizonyságot tennek. Ez nem lenne szükség sok pénzre. A lakosság nagy részének az a véleménye, hogy itt tulajdonképpen a kormány a saját kudarcát próbál különféle ürügyekkel elfedni, azt illetően, hogy nem képes a demokrácia fenntartásáról gondoskodni. Az emberi jogok fejlődését a kormány teljes mértékben akadályozza, elnyomja a politikai ellenzéket, az emberi jogvédő szervezeteket, az alapjogokat, az alapvető szabadságjogokat nem tartja tiszteletben, nincsenek demokratikus és médiapolitikai jogok, a békés tüntetéseket megtiltják és rendszeresen elnyomják, a politikai ellenzék tagjait rendszeresen gyanúsítják, a civil társadalom tagjait úgy szintén elnyomják, újságírókat és emberi jogvédőket önkényesen letartóztatnak, sőt, akár meg is gyilkolnak, teljes büntetlenségben teszik mindezt. Az igazságszolgáltatás, a politikai vezetés ellenőrzése alatt áll, noha a biztonsági erők valamennyi jog fölött rendelkeznek, kínzást és egyéb ö, embertelen gyakorlatokat ö, alkalmaznak. Szeretném önöket arra kérni, hölgyeim és uraim, képviselők és hölgyek, hogy nézzék meg az FIDH legutóbbi jelentését, az Emberi Jogi Liga legutóbbi jelentését, a kinsaszai rezsim önkényes cselekedeteivel kapcsolatban. Az ajánlásokra térnék át, mégpedig három részre osztanám ezeket. Az első súlypont az ajánlások tekintetében Floribert Sebelja meggyilkolására vonatkozik, és egyéb emberi jogvédők meggyilkolására. A második pontban a politikai párbeszédről esik szó az EU és a Kongói Demokratikus Köztársaság között, a harmadik pont pedig az együttműködésre vonatkozik. Nos, Floribert Seribelja meggyilkolását illetően a partnerszervezetek és szervezetünk azt kérik önöktől, hogy gyakoroljanak nyomást a kongói kormányzatra, hogy független nemzetközi vizsgálóbíróság jöjjön létre. Arra is kérjük önöket, hogy járuljanak hozzá, hogy a hozzátartozók és a Floribel Sebejahoz közel állók védelmet kapjanak, valamint egyéb emberi jogvédők is védelmet élvezzenek, akik a munkájuk miatt veszélyben vannak. És az EU diplomáciai képviselőit és nagykövetségeit is szeretnénk felkérni, hogy egy sürgősségi találkozót hozzanak létre, hogy a korai előrejelző rendszert az emberi jogvédők tekintetében ki tudják dolgozni. Kérjük a delegációktól és a nagykövetségektől, hogy rendszeresen figyeljék meg az emberi jogvédőkkel kapcsolatos folyamatokat. Egy közvetlenebb ellenőrzése lenne szükség az iránymutatások tekintetében. nem pedig csupán ünnepés nyilatkozatokra, amelyek elítélik Floribel Sebejával szemben elkövetett merényletet hiszen megállapíthattuk, hogy a nemzetközi közösség képviselői és az EU kudarcot vallottak azt illetően, hogy konkrét mechanizmusokat hozzanak létre az emberi jogvédők védelme érdekében. Felszólítjuk Önöket ezen kívül arra is, hogy megfelelő pénzügyi eszközöket bocsássanak rendelkezésére a független emberi jogvédő szervezeteknek, amelyek 2006 óta már nem kaptak egyetlen fillért sem az EU-tól. Nos, a politikai ajánlásokat illetően, ami az EU és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti politikai párbeszédet illeti. Elsősorban egy valódi politikai párbeszédnek kellene létrejönnie az EU és a KDK között a Kotonúi Egyezmény 8-as cikke értelmében, ahol is az emberi jogi kérdés a diplomáciai kapcsolatok keretében felvetendő, mégpedig hivatalosan és átlátható formában, mindezt összhangban a kongói nem kormányzati szervezetekkel. Ezen kívül az NGO-kat is be kell vonni a politikai párbeszéd előkészítésébe a Kotonói Egyezmény 8-as cikke értelmében. Nos, áttérek néhány ajánlásra, még pedig két ajánlásra az együttműködést illetően. Kérjük Önöket, hogy a nem kormányzati szervezeteket is vonják be, ami a prioritások meghatározását illeti az EU programok végrehajtása során, mint az EUPOL és a REUSCO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és szeretnénk felszólítani önöket, hogy pontos kritériumokat dolgozzanak ki a demokratikus alapelvek és az alapjogok érvényesítését illetően az együttműködési programok végrehajtása során, és az Európai Parlamentnek a költségvetési ellenőrzés ellenőrzési hatásköre gyakorlása során gondoskodnia kellene róla, hogy a kongói hatóságok csak akkor kapjanak forrásokat, hogyha valóban hozzájárulnak az emberi jogi helyzet javításához. Ne erősítsenek egy olyan igazságszolgáltatási rendszert, amely elnyomás eszközeként működik, és az emberi jogvédőket elnyomja, valamint egy olyan biztonsági apparátust épít fel, amely amely büntetlenül követel bűncselekményeket. Nos, ezek tehát az ajánlások, amelyek a jelentésben szerepelnek, és ezek megvalósításával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Floribert Sejebának igazságot szolgáltassanak, valamint kollégájának Fidel Bezánának, és valamennyi ö, üknek, akiket ö, hasonló csapás sújtott, így módon a Kongói Demokratikus Köztársaság a demokratizálódás útjára léphet. Szervezetem nevében köszönöm Önöknek a figyelmet. Köszönöm. Épp most olvasom, hogy Le Termberg a miniszterelnök kérte a pártatlan, sőt, ha szükséges, nemzetközi vizsgálat lefolytatását csebeje úr meggyilkolása ügyében tehát az 50. a KDK 50. évfordulója kapcsán is elhangzott ez a kérés. Most Noah Kocsov az ENSZ és az Oxfam emberjogi tanácsadója kap szót 5-8 percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a lehetőséget. Na, Gacsa vagyok, az ENSZ Elnök, sokkal lassabban kell beszéljen. Mukla úr kiválóan tartotta az ütemet, ön azon meg is így gyorsan beszél. Noah Gocsalk vagyok, az ENSZ eh, emberjogi szakpolitikai vagyok az Oxfam keretében. A 60-as évek óta dolgozik az Oxfam a KDK-ban, és most humanitárius és fejlesztési programokat hajtunk végre, közvetlenül is, meg partnerként is, közegészségügy, higién, közhigiéniai szolgáltatásokat nyújtunk a kivutavaktól északra 900 ezer ember számára. Minden évben interjúkat készítünk az ország déli részén, a konfliktust, instabilitást, az emberi jogsértéseket felmérve, potenciális megoldásokat is elősegítve. Ezen interjú felmérések eredményeképpen, az Oxfam egyébként éppen most tudja ki a legfrissebb ilyen felmérés eredményét, a polgári lakosok védelmét irányozzuk elő. Most, hogy a KDK 50. évfordulat ünnepi függetlenségének, 176. a 182-es listán az ENSZ emberjogi fejlesztési listáján az alultápláltság elterjedt, az egészségügy nagyon gyenge állapokon áll, és különösen az ország keleti részén rendkívül rendkívül rossz a helyzet, több mint 5 millió ember halt meg, sok esetben meg előzhető betegségben. Több mint 2 millió ember pedig az országon belül kényszerült menekült, menekülésre. A KDK közi segítség az FDLR és a többi gerilla csapat Gergérle szeretellen háborút indított, amelynek eredményeképpen 900 ezer ember kényszerült elmenekülni, rengetegen haltak meg, részben a milíciák, részben a kormánycsapatok áldozataként. 2010-ben egy új offenzíva indult, amely igyekszik lefegyverezni a milíciákat. Az ENSZ békefenntartók segítségével némileg, némi garanciákat igyek kezdnek nyújtani a, a polgárlakosok védelmére, ám továbbra is 160 ezer ember kényszerült elmenekülni a 2010-es offenzíva első négy hónapjában. Továbbra is emberjogsértésekről kapunk híreket. Ez 246 százalékkal nőtt az emberjogsértések száma a Kivu tavak térségében. A kongoliz biztonsági erők és a hadsereg igen, hívjuk fel, hogy tartsa kézben az emberi jogokat. Ez az alapja a stabilitásnak és az emberi jog tiszteletben tartása. Mert sajnos a közösség tagjai úgy számolnak be, hogy a, a hadsereg tagjait is ö, folyamatosan megsértik az emberi jogokat. 93%-a a megkérdezetteknek beszámolt az FRDC részéről erőszaknak, és csak 29 százalék mondta azt, hogy a hadsereg védte a civileket a miliciák ellen. Ennek ellenére három megkérdezettől egy azt mondotta, hogy a hadsereg lehet a megoldás a folyamatos erőszak és, és háborúskodás ellen. Az EU-nak nagyon fontos szerepe van. Az EU szakpolitikusai vizsgálják a lehetőségeket két misszió indult, bár felhatalmazásuk és forrásaik szerények, mégis jelentősen hozzájárulhatnak a helyzet megoldásához. A két bizottságon kívül az EU 961 millió eurós felezési segélyt nyújt, két, nyújtott 2002 óta, az ország stratégiai dokumentum pedig további 500 millió, több mint 500 millió eurót folyósít majd. Ez a legnagyobb összeg, amelyet egy ország kap ebben a térségben. Kormányzat, demokráciafejlesztés, emberi jogok erősítése, nemek közötti egyenlőség a célok. A cél, hogy megpróbáljuk a civil a polgárlakosság elleni erőszakot megakadályozni, sok esetben a, a kormányzati biztonsági erők sokkal inkább az erőszakot elkövetők közös sorolhatók, mint, mint akik megvédenék a lakosságot ettől. A legfrissebb felmérés, amely 12 civil szervezet bevonásával végeztünk áprilisban a Kivutavak térségében, azt találtuk, hogy több mint 800 áldozata volt a katonai beavatkozásnak. A helyzet rosszabb, mint tavaly volt a felmérés alapján. Elnök. Mindenképpen le kell ostani, mert lehetetlen a tolmácsoknak követni azt, hogy felolvassa a, sietve a szövegét. Az emberi jogsértésekről mindenhol beszámoltak. Az FDLR és más milíciák követik ezt el. A 80%-a megkérdezettek beszámolt ezekről. És 96%-ban beszámoltak arról, hogy fosztogatások történtek, nőket megerőszakolták több mint egy közösségben. A szexuális erőszak növekvőben van a felmérések szerint. Azok, akik legtöbben, akik legtöbbet szenvednek, a nők, 75%-a a megkérdezettnek azt mondta, hogy kevésbé érzik biztonság magukat, mint tavaly, és 67%-ban mondták ezt a fiúk és a fiatal férfiak. A, a szegénység, a, a, a, a, a szenvedés mindenhol jelen van, és a, a, a hadsereg nem megfelelő ellátása is hozzájárul ezekhez az erőszakos cselekményekhez. A megkérdezettek jelentős része politikai megoldás követelt, és nem a katonai műveletek kiszterjesztését. A 2009-ben indult offenzíva ugyanakkor kiszorította az FDLR-t egy sor területről, és így módon nem fenyegetik már a polgárlakosságot itt. Ám egész éven mégis növekedett a, bizony, a bizonytalanság. A 2009-es offenzíva óta látható, hogy az erőszakos cselekmények követik a hadsereg mozgását. A dél kivút, kivút tavak térségében elmondható, hogy 99%-a a nőknek és 100%-a a fiatal, fiatal férfiaknak. azt mondotta, hogy hogy nagyobb a bizonytalanság, mint tavaly volt, a gyilkosságok és a fosztogatások száma pedig szintén növekedett tavaly óta. Világos a felmérések alapján, hogy a biztonságot nem lehet a lefegyverzett milícia tagok számából megítélni pusztán. A polgári lakosságban lefolytatott felmérések szerint romlik a helyzet, a közösségek, a támadások, a, a, a erőszakos cselekmények megszüntetését követelik. 18 hónap telt el az offenzíva beindítása óta, melynek célja az volt, hogy békét hozzon ebbe a térségbe. A valóság az, hogy az érintett térségben különösen a nők és a gyermekek folyamatos erőszak áldozatai mind a két fél részéről. A hadsereg és a rendőrség tagjai nem kapnak rendes fizetést, ez, és így módon folyamatosan fosztogatják a lakosságot a fegyelmezett a, a hadsereg megfegyelmezése mindenképpen ö, egyrészt a, a teljesítmény javulását hozná, másrészt a lakosság elleni erőszakos cselekmények csökkentését. A nemzetközi közösség a következő prioritásokat kell nagy felállítsa először is. A reform erőfeszítéseket a közösségek biztonságának javítására kéne fordítani. Egyrészt javítani a katonák fizetését és megfelelő laktanyákat biztosítani számukra, három, elszámolni a bűnösöket, negyedik pedig az van, hogy emberi jogi képzést nyújtsanak. Ami a katonák fizetését illeti, két harmada az Oxfam által megkérdezetteknek azt mondotta, hogy a katonák rossz fizetése valószínűleg az okfő oka annak, hogy ilyen kegyetlenül viselkednek. Bár ez nem menti fel őket az erőszakos cselekmények, bűncselekmények alól, a legtöbb megkérdezett azt mondotta, hogy az FRDCC katonák jobb fizetése a fosztogatás, a zsarolás csökkenését hozzá. A tisztek, megkérdezett tisztek azt mondták, hogy sajnálják, hogy az emberek fosztogatnak, de nem kapnak zsoldot, mi más tehetnének, mondották. A kifizetési program, amit a JUSZEK támogat, jelentős bérnövekedést, illetve zsoldnövekedést hozott a katonák körében. Ugyanakkor még ezen erőfeszítések mellett is egy olyan közlegény, akinek öt fős családja van átlagban, és napi egy dollárt kap Zsoltként, nyilvánvalóan ki van téve a, a fosztogatás ö, ö, kísértésének. A második ajánlás, hogy az ENSZ misszió nagyon fontos szerepet játszik a megfigyelésben, a katonai bíróságoknak fontosabb szerepet kellene játszani. A kongói kormány és nemzetközi kormány partnerei, például az EU, meg kéne követeljék, hogy a katonai rendőrség elnök elnézést. Egyrészt túlment az önre szabott idő, másrészt túl beszél, nem lehet tolmácsolni az ön által mondottakat. Még két ajánlást szeretnék elmondani. A checkpointok megerősítése lehet a polgári védelem egy fontos eszköze. A katonai és polgári hatóságokat kell felhívni arra, hogy fej, ne folytassák az erőszakos cselekményeket. A, lef, a katonai milíciák lefegyverzését kell felgyorsítani, és integrálásukat a társadalomba. A kongol, kongói katonai hatóságok kell, hogy minden katonai egységnek megfelelő utasításokat adjanak, és be kell tartassák ezeket az utasításokat. Ellenkező esetben cinkosai lesznek a különféle milíciáknak. Az EU-nak fenn kell tartani a szerepét a KDK-ban, hallatnia kell hangját a kongói civil társadalom körében, erőfeszteseket téve, hogy megőrizzék a lakosok méltóságát és biztonságát bár a fő felelős továbbra is a kongói kormány, a nemzetközi közösség támogatása illetve az EU-t is rendkívül fontosságú abban, hogy a KDK erős, demokratikus államként működjön tovább. Uh, uh, Köszönöm. Kirabis Kaldi asszonyt üdvözlöm az International Crisis Group részéről, aki szót kap most. First of all, I would like to thank uh, the European Parliament, the Committee. Először is köszönöm szépen az Európai Parlamentnek és albizottságának, hogy megtartjuk ezt a meghallgatást. Az erőforrásokra és regionális megközelítésekre szeretnék összpontosítani, három részre osztom beszámolókat, beszámolómat, először is a problémákról, beszélnék a nemzetközi reakciókról, és aztán a kihívásokról ejtenék szót, amelyek előttünk állnak. A Nemzetközi Válságkezelő Csoport egy jelentést készített, hogy meghatározza a szükséges forrásokat, és még dolgozunk ezen a dokumentumon, ezt még nem tettük ezért közzé. Hogy is néz ki tehát a probléma? Egyrésztről a Kongói Demokratikus Köztársaság erőforrásokban rendkívül gazdag ország, ezt mindannyian tudjuk. nagy réz, rézkészletek, rézlelőhelyek vannak, ezeket főleg elektronikus készülékeknél használják fel, de például ékszerkészítésnél is arany lelőhelyek is vannak, és valamennyien ö, fosztogatni kívánják ezeket a lelőhelyeket, például a milícia, vagy különböző bandák, de akár a hadsereg is ahol ezeket az ásványkincseket bányásszák, ott az emberek a lehető legrosszabb körülmények között dolgoznak, akár puszta kézzel bányásznak, kutatnak a földben ásványi anyagok után, és ezeket az erőforrásokat, ásványokat illegálisan bányásszák a Kongói Demokratikus Köztársaság területén és ez további konfliktusokhoz vezet az érintett pártok felek között. Valóban nagyon fontos felismerni, hogy itt egy ördögi körről van szó, ezen illegális kereskedelem okán felfegyverzett bandák és külföldi szponzoraik harcolnak a nyersanyagokért. Kihasználják ezeket az erőforrásokat, értékesítik ezeket, és ezzel finanszírozzák a csapataikat. Nagyon szoros kapcsolat van a gazdasági kizsákmányolás, a fegyverkereskedelem és az emberi jogsértések között a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A kereskedelmi utak Burundin és Ugandán keresztül vezetnek az arany esetében, 5-10 tonna kitermelés történik évente, körülbelül 200 millió dolláros értékben. Ez Amerikába, Dél-Afrikába jut majd, valamint távol-keletre is. Ez természetesen előmozdítja a konfliktust, negatív kihatással bír akár azáltal is, hogy a szegénységi szakadék továbbra is fennáll. A környezetet ért károk is hatalmasak, például a nemzeti parkokban is bányászatot folytatnak, a vizeket elszennyezik, és a trópusi erdőket kivágják. Ezáltal nem lehetséges a jó kormányzás megvalósítása, hiszen ez az illegális kereskedelem tulajdonképpen az afganisztáni kábítószerkereskedelemnek felel meg például. A korrupció a kormányzatban és az adminisztrációban olyan, mint egy rákos daganat, meggátolja a gazdaság fellendülését, és a legnagyobb akadály az állam felépítésének útjában. Hangsúlyozni szeretném, hogy a, az ilyenfajta nyers anyagok kitermelése valamennyi probléma forrása, gyökere, hiszen valamennyien részt akarnak ebben venni, nem csupán a lázadók, hanem a hadsereg katonái is, valamint a parancsnokaik szintén részt vesznek az illegális kereskedelemben. Hogyan reagál a nemzetközi közösség mindenre. Ez ö, eltérő az ENSZ megközelítése szerint a kereskedőket szankcionálják, magát a kereskedelmet viszont nem Például a kereskedők vízumát, nem kapnak vízumot, a vagyonukat befagyasztják, tehát a kereskedők ellen fellépnek. Az illegális kitermelés, illetve kereskedelem a legmagasabb kormány, illetve hadsereg vezetői körökig nyúlik. Az OECD irányelvek amelyeket természetesen megsértik ezáltal. Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Amerikában vannak társaságok, amelyek szintén részt vesznek az illegális fegyverkereskedelemben. Az ENSZ határozatot fogadott el, az EU egy közös álláspontot fogadott el 2008-ban, szankciókat irányozott elő a vagyonok befagyasztására irányulóan. Azonban a szomszéd országok nem hagyják végre a szankciókat, az ázsiai országok úgy szintén nem tartják magukat ezen szankciókhoz, de az európai országok és az amerikai országok sem. Van egy másik megközelítés, amely a fejlesztést, az üzletet kívánja támogatni. Ennek keretében megkísérlik a, ezeket az ügyeket harmonizálni a nagy tavak környékén, de ez természetesen az adott régió kormányainak jó szendéken múlik. A közös megközelítés vonatkozik például a kitermelendő ásványkincsekre, különösen az amerikaiak járnak így el, javítani akarják az ásványi anyagok nyomon követhetőségét, hogy azok származása bizonyítható legyen, azaz az, hogy ezek legális bányákból származnak nyomást gyakorolnak a vállalatokra, a nyilvánosságon keresztül, hogy ne ö, vásároljanak olyan fajta ásványanyagokat, amelynek az eredete nem bizonyítható, tehát ez a néven nevezési, megszégyenítési megközelítés, és az amerikai kongresszus éppen a legális ásványkincs kereskedelemről fogadott el egy jogszabályt. Azt gondolom, hogy már 8 percem egy a beszéde, és azt gondolom, hogy lassan be kéne fejeznie, mert nem marad idő a megbeszélésére, hogyha végig akarja olvasni ezt az egészet. Köszönöm. Az amerikai stratégiai cselekvési tervet márciusban hagyta jóvá a külügyminisztérium. Megint csak a probléma az a bányák felmérése, illetve azonosítása és a hadsereg kontrollja alatt levő eh, bányák eh, eh, számbavétele. Sajnálatos módon nem megfelelőek a bányászati módszerek sem. A nemzeti közösség komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, a nagy tavak mentén azonban még nem vázolódott fel, hogy mit lehet tenni. Koordinációs probléma van, nemzetközi szervezetek, tudósok és maga az iparág is foglalkozik az ügyjel, sajnos nem koordinált a munka, és ráadásul megkérdőjelezhető, hogy kompatibilisek-e ezek a megközelítések. Az amerikaiak járnak legelőrébb ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az EU pedig az EU-nak pedig követnie kell ezeket az eljárásokat, és a e, technológiai fegyelmet be kell tartozniuk, tartaniuk. A, az ásványkereskedelem az regionális szintű, tehát regionális megoldásokat kell kitalálni úgy tűnik, hogy az ásványkereskedelem eh, egyébként szerintünk az ásványkereskedelem nemzetközi és nem regionális eh, szintű. Az elnök azt, hogy megint megszakítja, hogy eh, már nagyon régóta beszél. A második kérdés az a politikai akarat hiánya a régióban működő kormányok részéről. Köszönöm, azt gondolom, hogy akkor elkezdhetjük itt a megbeszélést. Tenok úr már is szót kért. Nos, köszönöm. Köszönjük a kongói helyzet tényleg nagyon lesújtó. A Strasburgi vitában én magam is eh, részt vettem az elmúlt eh, plenárison az emberi jogi aktivista meggyilkolásával kapcsolatban. A kérdés, amit fel szeretnék tenni, Ehm, Skaldi eh, asszonyhoz szól. Talán már kitért eh, egy kicsit erre a kérdésre. Én magam ennek régi támogatója vagyok. A Kimberley folyamat eh, sikerét kihasználva nem lenne most lehetőség vagy szükség arra, hogy a gyémánton túl kiterjesszük ezt az eljárást, vagy ezt a folyamatot a rézre és egyéb anyagokra, ásványkincsekre, olyan afrikai térségekben, ahonnan atrocitásokat jelentenek, ezeket az atrocitásokat paramilitáris szervezetek, a reguláris hadsereg eh, hajtják végre, ráadásul eh, konkrétan eh, kleptokratikus rendszer működik ezekben az országokban Mobutu idején biztosan, a korrupció biztosan rendkívül nagy. Tehát vagy a jelenlegi Kimberley folyamatot kellene kiterjeszteni, vagy egy új bizottságot felállítani, akár az Európai Bizottság vezetésével is, arra annak érdekében, hogy tanúsítványjal lássák el azokat az ásványi anyagokat, amelyeket ebben a térségben bányásznak, és azok az ásványi anyagok kapnának ilyen tanúsítványt, amelyek kitermelése során sem emberi jogi sértés nem történik, sem pedig eh, korrupt eh, tevékenységek nem övezik a, kiterjel, a kitermelést. Köszönöm, Tenok úr, és eh, hadd emlékeztessek arra, hogy a természeti erőforrások kihasználásával kapcsolatban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely megemlíti azt is, hogy azokat a az európai vállalatokat is meg kellene vizsgálni, amelyek ilyen tevékenységbe kezdenek, illetve ilyet folytatnak. Görönc úr. Euh, El kell mondanom, hogy nagy hatást tett rám, amit az imént hallottunk. Kérdés az is, hogy milyen, hogyan kellene erre reagálni. Azt követeljük, hogy vizsgálati, vizsgálóbizottság jöjjön létre. Ez nem egy eredeti kérés, hiszen többször éltünk már hasonló kívánalommal. és ezen kívánalom gyakorisága tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ez a kívánalom hatás nélkül marad, hiszen a Kotonúi Egyezmény 8-as cikke egy megelőző mechanizmust irányoz elő, ahol is valamennyi LKC ország elfogadta, hogy nemzetközi vizsgálóbizottságot hozzanak létre bizonyos körülmények fennállása esetén. Tehát, hogyha történik valami, akkor ez a vizsgálóbizottság létrejöhet. Ez a 80-as cikkre alapulhat. A kotonui egyezmény másodszorban illetve az EU maga az afrikai országokra nagy nyomást gyakorolt, hogy a civil társadalom erősítését, valamint a magánágazat erősítését végrehajtsa. És ezzel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy A civil társadalom természetesen jelen kell, hogy legyen, és figyelemmel kell, hogy kövesse ezeket a folyamatokat. Az LKC országok vonatkozásában ezt már 2008-ban felvetettük. Az afrikai oldal nagyon hosszan védekezett ezen elv elfogadása ellen. A magánágazat, a magánszektor ki kell, hogy aknázza ezeket az erőforrásokat, de természetesen bizonyos alapelvek betartása mellett kell, hogy történjen mindez. Itt is kifejezésre kell juttatnunk a véleményünket. Talán az ilyenfajta rendelkezések tartalmát erősítvén a magán szektor esetében a magán szektor cselekvése, illetve ennek szabadsága még sok kívánnivalót hagy maga után. és a magánszektor bekapcsolása is ebben a, ebbe a folyamatba. Ez néhány megjegyzés volt, amit mindannyiunknak fel kell nevetni. Köszönöm, Gerenc úr, nagyon jó javaslatot tett a katonai megállapodás 8-as cikkére hivatkozva. <clears throat> Talán az AKC EU közgyűlés volna a megfelelő fórum felvetendő ezt a gondolatot, meg a Nemzetközi Független Vizsgáló Bizottság felállításának gondolatát. Erre gondolnunk kell, mert nyilvánvaló, hogy minden egyes esetben megismételjük ezen követeléseket, és már szinte elkopnak, holott helytállóak. Gomes asszony a következő hozzászólunk. Thank you, madam. Köszönöm. Elnök asszony. A KDK esete nagyon nagy kudarcként élhető meg. Régóta figyelem, kísérem figyelemmel az ország sorsát. 2006-ban indult a misszió a, a választások megfigyelésére, megszervezésére. Ott voltam többször is, vagy választási megfigyelőként illetve a, a misszió értékelésére hivatott testület tagjaként. És arra a következtésre jutottam, hogy bármit is tettünk a KDK kapcsán, az mindig csak fél szívvel tettük. Egyes képviselőket nagyon izgatja az érdekes ország, nem mindig nemes céloknál fogva, másokat viszont teljesen hidegen hagy. Egyrészt ott van ez a hatalmas pénzösszeg, a KDK-nak címezve az IDF részéről, de az emberi jogi harcosok, az igazságért harcolók, ahogy Nukabele úr elmondta, nem jutnak hozzá egy fillérhez sem ebből. Az emberi jogi civil szervezeteket nem támogatjuk, ahogy ezt Mukele úr is elmondotta. Ezekből a nagy pénzekből, fejlesztési pénzekből és Gocsák úr is beszélt arról, hogy a missziók kívülről sikeresnek tűnnek, de mi jól tudjuk, hogy sem a pénzügyi, sem emberi forrással nem rendelkeznek kellőképpen, hogy ellássak feladatukat. Úgyhogy hatásuk korlátozott. Bár pozitív, érzékelhető, de korlátozott ez a hatás. és a biztonsági erők reformja létfontosságú a cél érdekében. De ennél többre van szükség, a teljes intézményi államigazgatási kapacitás kiépítése, mert ez teljesen hiányzik. Sokkal súlyosabb erőfeszítés kívánna tőlünk, hogyha tényleg eredmények akarunk, eredmények akarok lenni, mert az eredmény nem látszik. És óriási ellenmondások lehetőek Nem csak az, hogy azok az emberek, akik, akik védeni volnának hivatottak a lakosságot, éppen hogy nem védik, sőt, legyilkolnak embereket, ahogy ez. A Voskontaganda ügye is a Nemzetközi Büntető Bíróság elé került az illető ügye, elítélték őt, miközben a KDK kormánya kinevezte egy vezető katonai posztra az illetőt, akit közben elítéltek jogerősen. Erről senki sem, egy szót sem szól. Múlt, nemrégében jártam Kampalában az ICC konferencián, és ott szembesültem ezzel a tényel. A nők helyzete illetve a nagy tavak környékén élők, a kivutavak környékén élők helyzete katasztrófa. Nagyon sok ilyen meghallgatást szervezhetünk, hozhatunk kiváló állásfoglalásokat, ahogy Sebeja ügyében tettük, de ez nem hoz semmit. Az AKC párbeszéd, hogy mondjam ki, nagyon gyenge. Beszélhetünk a 8-as cikkről, a 96-as cikkről, amelyre sosem utalunk, de nagyon keveset tettünk, különösen a KDK kapcsán. És persze hiszem, hogy a kulcsfontosságú kérdés a biztonsági szolgálatok reformján túl, ami persze egy hosszú távú folyamat kell legyen, a, a természeti kincsek kiaknázásában áll. Az AKC közgyűlés minden ülésén, például Pápúi Ginában 2008-ban többen felvetettük ezt a kérdést, és kértük, hogy valamiképpen mutassunk rá a bűnösökre, azokra a cégekre, európai multicégekre, amelyek közvetlenül részt vesznek a, az ásványkicsek kiaknázásában, és pénzelik a miliciákat a, a, és a hadsereget, fenntartva az erőszak ördögi körét a térségben. Csak hogy hozzáférjenek kedvező áron a, a, az ásványkincsekhez. És a bizottság reakciója botrányos volt. Nem, sosem felejtem el a felelős biztos válaszát, aki a fejlesztési biztos volt akkor. Úgyhogy azt hiszem, így kell haladnunk, Biscardi úrnak igaza volt. Az amerikaiakat kell követnünk e tekintetben. Azt javasolnám, hogy a meghallgatás eredményeképpen annak nincs értelme, hogy újabb állásfoglalásokat hozzunk létre, és a 20 és közben a kormány fittyet hány ránk. Azt kell tegyük, hogy küldjünk egy Kongóba egy missziót két feladattal. Egyrészt a szexuális erőszak ügyét feltárandó a kivutavak környékén, a másik pedig az ásványkincsek kiaknázásának mikéntjét megvizsgálva. És bár nem fogjuk újra feltalálni a spanyol viaszt, de legalább rámutatunk azokra, vállalatokra, személyekre, akik okozzák ezt a bajt legfőképpen. Biszkaldi úrhoz fordulok, hogy Kínának mi a szerepe például a KDK-ban. Mert azt hiszem a leg, legbotrányosabb szerződés, ami megköttetett, Kína ugye éhes a, a, az ásványkincsekre, cserébe pedig a kongói társadalom számára hasznos eszközöket nyújthatna, de azt hallottam, hogy a szerződés azért botrányos, mert feltételező, hogy a kongolja képesek arra, ami nem képesek, hogy mit akarnak iskolákat építeni, utakat építeni, hogy mit, mit, mit, mit kérnek a szerződésben. És nem csak a világbank hallgat, mint a sír, hanem mi is, meg mindenki ezen botrányos kínai-kongói szerződés kapcsán, amely fenntart egyfajta gyarmati kizsákmányolást, amely hát mi európaiak épp elég jól ismerünk. Uh, Köszönjük ezt a rendkívül informatív és uh, analitikus uh, megszólalást, és a konkrét javaslatokat is, amelyeket tett a nők elleni erőszak, illetve az ásványi anyagok kitermelésével kapcsolatban. Nagyon aggasztó látni, hogy mi történik ebben az országban. Csebaja úr családját is fenyegetik. Tomskis úr kap most szót, és aztán az Európai Bizottság. Donskis. Yes, dear colleagues, just a remark, uh, having listened to those very distressing... Very... Köszönöm. Most végighallgattam ezeket a szörnyű elbeszéléseket, és én már egy ideje foglalkozom a nők tömeges megerőszakolásának problémájával. Tudományos körökben ezt megpróbálják a kultúrára rávetíteni. Egyfajta kulturális relativizmus jellemzi ezt a kérdést, ami szerintem elfogadhatatlan. Ez tükrözi azt, hogy mennyire szükséges tényleg komolyan vennünk azokat a dolgokat, amik Kongóban történnek. Hogyha az emberi méltóság sérül, akkor nagyon nehéz elkülöníteni egymástól a tényeket sehol máshol nem fenyegeti annyi veszély a nők életét és méltóságát, mint a demokratikus kongói köztársaságban, és ez a nőgyűlölet e, kötelez bennünket arra, hogy új lépéseket tegyünk, ugyanis a jelenlegi megközelítésünk, a jelenleg használt kifejezések és eszközök, azok e, már elkopottak, elhasználódtak, eh, hiszen amikor a nemi erőszakról beszélünk, akkor valójában fogalmunk sincs, hogy miről van szó. Megfelelő terminológiára van szükség, hogy tényleg tudjunk foglalkozni a nők méltóságát ért szinte népírtás szintű támadással, hiszen ipari szinten pusztítják el a nők méltóságát. Azt gondolom, hogy az emberiség történetében először fordul elő, hogy a nőket szinte kiírtják. Thank you very much, Mr. Köszönjük, úr! Oh, uh, uh, uh, Akkor most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, Thiessen asszony. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Köszönöm, elnök asszony. Először is röviden néhány megjegyzést tennék. Az emberi jogok az EU alapértékeihez tartoznak. Ezek védendők, az a világ más részeivel fenntartott kapcsolatokat, illetően is a kongói demokratikus köztársaságban a helyzet különösen súlyos, azok helyzetére kell gondolnunk, akikkel szemben erőszakot gyakoroltak, mint például nők, gyermekek, emberi jogi aktivisták, újságírók, minden lehetséges támadásra sor kerül ott, és ezen háttér előtt kell felhívnunk a közvélemény figyelmét erre a problémára, hogy befolyást gyakoroljunk rá, de az európai partnereket is fel kell világosítanunk ezt, előtt, ezt illetően de ebben a társadalomban a legelemibb jogok sem adottak erre, és figyelnünk kell. Különös, hogy a parlament részéről senki nem ö, fejezte ki a véleményét, és nincs áldozatvédelem sem ott, noha az emberi jogok egyetemes érvényűek. A Kongói Demokratikus Köztársaság esetében a tagállamoknak mindig olyan helyzettel kell foglalkozniuk, hogy a nemzetközi szervezetek és emberi jogokat érintő ajánlásaival problémák vannak, és ezt a politikai párbeszéd legmagasabb szintjén is érvényesíteni kell. A nyolcas cikk értelmében ezt a párbeszédet el kell mélyítenünk Kongóval mindezt a nyolcas cikk értelmében erősebben be kell vinnünk a párbeszédbe. A civil társadalom szerepét illetően utanunk kell arra, hogy az Európai Unió együtt dolgozik a civil szervezetekkel is, különféle politikai eszközökön keresztül, a fejlesztési alapon keresztül például Itt van például a média konszolidáció kérdése. A helyi közösségnek konkrét támogatást adunk különféle problémákat illetően. Nos, mindezek előre bocsájtásával biztos kell legyünk abban, hogy tartós előrehaladást lehet elérni, oly módon, hogy a prioritásokat és a legfontosabb fellépéseket meghatározzuk. Az emberi jogok területén az erőszak már hosszú ideje fennáll, és az ember és a jogállamiság gyakorlatilag összeomlott a közül, közelmúltban ebben az államban. Egyes régióban különösen súlyos a helyzet a regionális háborúk után, illetve a politikai átmenet után még mindig fennállnak bizonyos akadályok, és különösen az emberi jogok területén a politikai szendék kinyilvánítására van szükség, és a jogok érvényesülésére, tehát még sokat tennivaló ezen a területen. Különösen gondolok az állam fennhatóságának megerősítésére a Kongói Demokratikus Társas, Köztársaságban, amely nagyon sok területen elégtelen még. A kongói igazságszolgáltatás nem működik megfelelően, például azt illetően is, hogy a polgároknak nincs hozzáférésük az igazságszolgáltatáshoz, noha minden polgárnak joga lenne az igazságszolgáltatás alkalmazásának kérésére, így a rendőrség területén is, valamint a büntetés végrehajtás területén súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alkotmány reformja előre halad, amely egy, elég lassú, noha nagy szükség lenne rá, annak érdekében is, hogy a jogállamiságot helyreállítsuk. Az Európai Uniót segítségnyújtásra kérik a Kongói Demokratikus Köztársaság konstruktív partnerre talált az Európai Unióban. Újra kell tehát építeni a jogállamiságot ebben az országban. Az EU ezen kötelezettségvállalásnak folytatódnia kell, mégpedig célzott módon támogatni kell a konfliktusok megszüntetését, mert a nemzetközi közösség támogatása semmire sem szolgál, hogyha továbbra is fennállnak a fenyegetések a lakossággal szemben. És az újjáépítés területén is vannak prioritások, amelyhez az Európai Unió hozzájárult, túl az ország újjáépítésén, támogatjuk a jogállamiság újjáépítését, is gondolok különösen az igazságszolgáltatásra és a rendőrségre. 2004-ben a bizottság több millió eurót fordított különböző együttműködési programokra az igazságszolgáltatás és a rendőrség kapcsán, és ez hozzájárult ahhoz, hogy megreformálják az országot annak jobb működése érdekében. Ami a jogállam korszerűsítését, korszerűsítését illeti, valamint a bíróságok modernizációját, elképzelását, az áldozatoknak nyújtott támogatást, az intézmény és igazságügyi támogatást. Nos, ez hozzájárul a tagállamok azon kötelezettségvállalásához, hogy erősítik a biztonságot ezen országon belül. Mindez nagyon fontos annak érdekében, hogy az EU támogatása ezen területen erősebben érvényesülhessen. Ez Különösen azonban fel kell hívni a figyelmet a KDK hiányosságaira ezen a területen, mint az elnök félbeszakította. Elnézést, megint csak mutatják kollégáim, hogy a tolmácsok nem képesek követni az ön által diktált ütemet. Mindenkit arra kérek, hogy természetes ütemben beszéljen. Különösen az lenne jó, hogyha nem felolvasott szöveget mondanának. Nos, Mindez kapcsolódik a közös kül, közös biztonság és védelmi politikához. Nagyon fontos, hogy garantáljuk az európai támogatást a biztonság ágazatának előbb beszéltem az igazságszolgáltatás újjáépítéséről Kongóban, azonban ez nem egy politikai követelményrendszer, Világos az, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban súlyos hiányosságok tapasztalhatók, és a nemzetközi közösség felelősségvállalásra is szükség van. Köszönöm, Dyson asszony. Éppen most emlékeztettek arra, hogy amikor Clinton külügyminiszter Kongóban járt, akkor 17 millió dollárt ajánlott fel a szexuális erőszak elleni harcért, amelyet úgy nevezett meg, hogy a, a gonosz a legsötétebb formájában való megjelenése. Az amerikai kormány orvosokat képez, videókamerákkal látja el az áldozatokat, hogy dokumentálják az erőszakot, tehát ott helyben fejtik, próbálják kifejteni hatásukat. Nem tudom, az Európai Unió is ilyen közel kerülte a probléma megoldásához ilyen úgymond földönjáró módon képes-e támogatni az ez elleni harcot. Szerintem az AKC parlamenti közgyűlés is meg kéne tárgyalja. Michel úr, a volt fejlesztési biztos fog ölni ott, Őhoz kéne fordulnunk, hogy az eszmecserék során jobban domborítsák ki az emberi jogokat. Tehát a fejlesztési bizottsággal együttműködve lehetne ezt e felé haladni. Most pedig nagy öröm számomra, hogy a három, megkérdjem, hogy a három előadónk válaszolna a kérdésekre, vagy akarna esetleg kommentálni eddig hallottakat. Néhány percük van erre, Makula úr az első. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok a tisztelt képviselőknek, akik felszólaltak a vita során teljes mértékben egyetértünk azt illetően, hogy egy vizsgálóbizottság létrehozására van szükség. Ami az iránymutatásokat illeti, amelyek az emberi jogvédőkre vonatkoznak. Nos, ezeket az iránymutatásokat nem alkalmazzák az országban kielégítő módon nincsenek megfelelő bírósági eljárások, nincs megfelelő politikai támogatás az ilyen ö, eljárásoknak kitett ö, emberi jogvédők mellett. A szervezetek, az emberi jogvédők szervezetei rendkívül törékenyek, és ö, nagyon nagy mértékben kitettek az elnyomásnak. Ami a politikai párbeszédet illeti, az Európai Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy ez a párbeszéd létezik. Mi azonban nem látjuk, nem érzékeljük ezt a helyszínen. Ma ki tájékoztathat arról minket, hogy hol és mikor zajlott az utolsó politikai párbeszéd a 8-as cikk értelmében, és mi volt ezen az ülésen a napirend? Mit válaszoltak a kérdésekre a hatóságok? Nagyon sok emberi jogvédő szervezet Kongóban mi, akik egyfajta ellensúlyt képezünk, hogy az emberi jogok helyzetét javítsuk, nos, mi nem kapunk tájékoztatást ezekről az ügyekről, nem kérik ki a véleményünket. Persze beszélnek a civil társadalomról, amely nem ö, tud ö, részt venni az emberi jogok erősítéséért folytatott harcban világos, hogy ki áll a hatalom oldalán. Én saját bőrömön tapasztaltam ezeket a dolgokat, és tapasztalom továbbra is azt, hogy nem kérik ki a véleményünket, Persze előfordul, hogy képviselők látogatnak meg minket, de nagyon sok kérdésben nem konzultálnak velünk, például a nőkkel szembeni erőszak kérdéseiben. Ez egy olyan téma, amely rendkívüli módon aggodalmat kelt bennünk. Hasonló helyzet a természeti erőforrásokkal kapcsolatban is vagy akár az emberi jogvédők helyzetével kapcsolatban, vagy az EU helyszínen folytatott politikáival kapcsolatban. Dankis úr. Igaz, hogy a nők az első áldozatai a, az erőszaknak, és mindez büntetlenségben zajlik. Ezt továbbra is hangoztatjuk. Ami a kulturális relativizmust illeti, az FIDH és annak tagjai támogatták a felvilágosító kampányokat, a figyelemfelhívó kampányokat ezen a területen. Nos, tehát elnök asszony, amit válaszként adhatok egyes megjegyzésekre, amelyek elhangzottak itt. Köszönöm számokra. Köszönöm számokra, nagyon értékes információ volt ez, és a meghallgatás követően a nagykövettel kapcsolatba lépek, és az EU kongói delegációjának is írok valószínűleg egy levelet, hogy a civil szervezetekkel és az emberi jogi harcosokkal kapcsolat javuljon. Mert amit ön elmondott, az bizony arra utal, hogy ez a kapcsolat nem nagyon áll fenn. Talán ehelyt az Európai Bizottsághoz fordulnék, hogy nagyon észszerű igények és felvetések Mukula úr részéről vajon végrehajtásra kerülhetnek-e. Ő nem kér mást, mint hogy hatékonyabb, kézzelfoghatóbb módon valósuljanak meg az, emberi, az EU emberi jogi védőket vonatkozó iránymutatásai, és az EU és a tagállamok diplomáciai delegációi szervezenek egy sürgős találkozót a hatóságok és a civil jogokért, polgári jogokért harcolók között. Hogy meghatározzák azokat a riasztási mechanizmusokat, mely az emberjogi aktivisták védelmét szolgálná. Van-e arra lehetőség, hogy ezt önök megtegyék, végrehajtsák? Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Köszönöm, elnök asszony megadta a szót fokozatosan alkalmazzuk az Európai Unió iránymutatásait az emberi jogvédők védelme érdekében. Egy helyi stratégiát márciusban határoztunk meg, amely különböző mechanizmusokat irányoz elő, az emberi jogokra összpontosítva, az emberi jogok védőinek védelmében és a nagykövetségek bekapcsolását illetően vészhelyzetben. Hogyha jogi problémák merülnének fel, rendszeres látogatásokra kerül sor az NGO-knál és az emberi jogvédőkkel rendszeres találkozókat tartunk. Természetesen javulnunk kell, csak március óta léteznek ezek a struktúrák, és koordinálásra van szükség az ENSZ helyszíni szervezeteivel is dolgozunk, együttműködünk az ENSZ helyi szervezetével az emberi jogok védelmében, ami pedig a 8-as cikket illeti, a politikai párbeszédet. Léteznek politikai iránymutatások a lehető legrugalmasabb kezelés érdekében. Egyetértek az emberi jogvédők szervezetének képviselőjével, azaz, hogy először az emberi jogvédő szervezetekkel kell konzultálni, és utána kell sort keríteni a politikai párbeszéddel foglalkozó ülésekre nem szabad elfeledkeznünk arról, arról, hogy a politikai párbeszédet a hatóságok részvételével is meg kell tartani, és egy struktúrált ütemtervet kell kialakítani, amelyet a hatóságok is elfogadnak. Követő kérdésként érdekes volna tudni, hogy ez a helyi stratégia. Érdekes, hogy márciusban elfogadásra került, de az vagy a civil szervezetek érzékelik-e ezt, láthatták -e ezt? Oui, euh, Madame la Présidente, comme vous le savez, donc euh, Elnök asszony, ahogyan tudja, a spanyol elnökség ideje alatt megpróbáltunk nagy lökést adni az iránymutatások alkalmazásának az emberi jogok védelmezőivel kapcsolatosan az emberi Európai Unió delegációinak valamennyi ülésén, nagykövetségek, tagállamok nagykövetségének részvételével a, az iránymutatások helyszíni alkalmazását szorgalmaztuk. A tagállamok úgy döntöttek, hogy nyilvánosságra hozzák azon országok neveit, ahol léteznek ezek a stratégiák. Még nem állapodtunk meg a listában, a konkrét listában, mert egyes országokban nehézségek tapasztalatok ezen a területen. Nehéz a helyzetet az emberi jogok védői vonatkozásában a stratégia maga nem kapott megfelelő figyelmet, illetve nem került megfelelően kommunikálásra, de a lényeg az, hogy ez a stratégia létezik. Mi teljesen érzékeljük a, az emberjogi harcosok helyzetét, és semmiképp sem akarunk olyan információt publikálni, ami lét érdekeket sértene a lokális stratégia végrehajtásában, de eljött az ideje azért annak, hogy legalább bizonyos elemei ennek nyilvánosak legyenek. Az EU szabályozása is erről szól, a dokumentumokhoz való hozzáférést illetően. És ez a tesztje is van annak. A, a szabályozásban pontosan meghatározása kerül, hogy mi az, amit nem szabad vagy nem kell publikálni, de a többi az bizony a, a közvélemény elé tartozik. Mikrofon nélkül beszél a elnök asszony, mondja önöknek a tolmács. Köszönöm. Én is csak röviden szólnék hozzá, és röviden kommentálnám a Kimberly folyamattal kapcsolatos kérdést, illetve Kína szerepével kapcsolatos kérdést. Valójában ezekre akkor tudok válaszolni majd a képviselő úrnak, amikor összeszedem az információkat a helyszínen dolgozó elemzőinktől. Minden olyan megoldás, amely az ásványkincsek illegális kitermelésével kapcsolatos politikai szemüvegen keresztül mi vizsgálandó, és eh, hát természetesen a szükségleteket is fel kell mérni, és eh, természetesen meg kell vizsgálni, hogy az adott lépések, megoldások politikailag megvalósíthatóak-e. Ez konkrétan igaz az ásványi kincsekre, de igaz például a biztonsági szervezetek reformjával kapcsolatos tapasztalatokra is. A fekete gazdaság valójában arról szól, hogy a kormány nem tudja betartani a helyi és a nemzetközi szabályokat, vagy nem hajlandó ezt megtenni. Az illegális tevékenység még virágzóbb is, mint a legális gazdaság. Valójában ebből a konfliktus minden résztvevője nyer az ilyen illegális eh, ásványanyag kitermelésből. A politikai párbeszéd és a nyolcas cikk viszonyáról pedig azt mondanám, hogy érdemes lenne megnézni azt, hogy a politikai párbeszédbe milyen módon illeszthető be az illegális kitermelésről szóló diskurzus, különös tekintettel arra, hogy az EU tervezett lépéseit természetesen úgy kell kialakítani, hogy ez figyelembe vegye az adott ország politikai realitását. Köszönjük Biszkárdi asszonynak a nagyszerű javaslatokat. Gocsalk úr, szeretne hozzászólni valamit? Igen, természetesen, elnök asszony. Ugye én magam is egy sor statisztikát Eh, ismertettem. Lehet, hogy túl gyorsan mondtam őket, és ezért eh, a tolmácsolással gondok voltak, de az egyik eh, jelentésünk, amely a dokumentációban szerepel, és egy ennél frissebb jelentés, amely a nők és a gyermekek helyzetéről szól, Kivuban, Nos, ez hamarosan megjelenik ez a jelentés, míg a másik, mint mondtam, már publikálva van. Ezekbe szerepelnek majd a statisztikák és az ajánlások is. És még gyorsan egy második dolog. Gomes asszony véleményével eh, teljesen egyetértek, ami a Juszak missziót illeti, illetve a rendelkezésre álló erőforrások elégtelenségéről, amit mondott. Valóban hatalmas feladat állna előttük, ehhez képest nagyon kevés az erőforrás, és ehhez képest egyébként milyen sok mindent el tudtak végezni, ami a misszióban résztvevő emberek elkötelezettségét bizonyítja. De én is azt gondolom, hogy ideje lenne újra felülvizsgálni az erőforrásokat, hogy tényleg rendelkezésre álljon megfelelő pénz a munka elvégzéséhez. Köszönöm, Gocsák úr. És akkor most elnökömnek adom meg a szót, Krecu asszonynak a Köszönöm. Köszönöm elnök azt, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos ülést. Ahogy kim, ahogy elmondották, a KDK-ban uralkodó helyzet legalábbis drámai. Az a politikai ellenfelek megölése, ki, emberkínzás, tömeges bűncselekmények. A plenáris, plenáris ülésen is elfogadtunk állásfoglalást az emberjogi helyzetben a... én különösen a nők helyzetét szeretném hangsúlyozni. A lakosságot gyakorlatilag megtizedelik, a nőket nap mint nap megerőszakolják. Clinton asszony ra utalt ön is, az amerikai miniszterelnök által bejelentett akciókra, bár ezek sem törték meg az erőszak köreit, ugyanazokon a helyeken, falvakban ugyanúgy folyik tovább mindez, ahol felléptek. Nagyon sok nemzetközi eszközünk van, vagy lenne, Gomes asszony elmétette ezeket. Volt a, a ciklus elején egy meghallgatás, ahol a nők helyzetével is külön foglalkoztunk, az előző biztos szervezésében, és az új biztos is valószínűleg szervez ilyen közös meghallgatásokat majd, ahol a főképviselő vagy főmegbizott asszony is meghívást kap, valamint a humanitárius segéllyel, fejlesztéssel foglalkozó ö, biztosok is, hogy egy tényleges, koherens stratégiát tudjunk tető alá hozni az ENSZ-hez is fordulhatunk, illetve az ENSZ emberjogi szervezetéhez, mert sok esetben maguk a katonák sok esetben azok, akik az erőszakot elkövetik, nem tudom, hogy az ENSZ fellépettem, mert sok esetben az ENSZ megbízásából jelenlevő katonák követik az erőszakot, fontos, hogy az ENSZ is figyelemmel kísérje békefenntartói tevékenységét, és fellépjen az ilyen esetek ellen. Aztán a Nemzetközi Büntetőbíróság képviselőit is meg kellene hívnunk erre a meghallgatásra, hogy miképpen tudunk fellépni, megvizsgálandó, hogyan tudunk fellépni az erőszakos cselekmények elköveteinek büntetlensége ellen úgy hiszem tehát, hogy sokkal aktívabban léphetnénk, és kellene fellépnünk. A nők helyzetét, a, a társadalom általános helyzetét ö, segítendő és fellépve a büntethetetlenség ellen, akár a szankciókat is ö, megfontolva. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm a Fejlett és Bizottság nevében is és remélem, hogy a továbbiakban is figyelemmel kísérjük a KDK-ban uralkodó helyzetet. Köszönöm, Kretó asszony, és köszönjük a vendégeinknek is, hogy eljöttek, és sok sikert kívánunk Formszapú Mukulának a további munkájában, és ígérjük, hogy nem felejtjük el mindazt, amit itt mondott. Társelnöknőm és én magam is beszélni fogunk Michel úrral, a társelnökével az AKC közgyűlésnek, és ismertetjük majd vele mindazt, ami itt elhangzott. Decemberben Kinsaszában kerül sor a következő közgyűlésre, és remélhetőleg ott eh, az itt elhangzottakat is fel sikerül használni. Brock úr épp időben érkezik, egy pillanattal sem később, és egy pillanattal sem korábban, mint kellene. Éppen most fejeztük be. Elmar, you are free to choose your... Elmar, odaülsz, szóval akarsz, mint szoktál. Um, Nos, nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem képviselőtársamat, Elmar Brockot, aki majd kifejti, hogy mi ez a végső kompromisszum, amelyet Madridban megtárgyaltak múlt héten, az ilyen kvadrilóg, azaz négy oldalú párbeszéd ügyében az Európai Külügyi Szolgálat tárgyában. Brock úr az egyik kulcsfigurája az egész tárgyalási folyamatnak, és öröm ezért számomra, hogy az Emberi Jogi Albizottság nevében üdvözölhetjük az ered, a tárgyalások eredményeit. Legalábbis eddig elégedettek lehetünk. Az EU delegációk bevonásával jól tudjuk, hogy a kompromisszum része az is, hogy egy emberjogi kötelezettséget vállal a szervezet egy emberjogi szerkezet architektúra felállításáért. Az Európai Parlament is nagyon fontos eredményeket ért el az átláthatóság számon kérhetőség tekintetében. Különösen örülünk annak, hogy az albizottság erőfeszítései a kulcsfontosságú dokumentumokhoz való hozzáférés ügyében meghallgatásra kerültek, illetve benne vannak a végső nyilatkozatban, záró nyilatkozatban. Most pedig Brock úrnak adom meg a szót, hogy fejtse ki, miben áll a kompromisszum, és szóljon néhány szót az emberjog érvényesüléséről is mindezekben. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget, hogy ezzel kapcsolatban megjegyzéseket tegyek. Erről már vitáztunk. Azt hiszem, hogy valójában egy olyan kompromisszum született, amely lényegi, lényeges kérdésekben megfelel az elképzeléseinknek. Nem pontosan úgy szövegezve, ahogyan ezt szeretnénk, Természetesen ez egy kompromisszum négy résztvevő között, az intézmények között idézőjelben, és ez tehát egy kompromisszum. Meg kell állapítanunk, hogy négy pontnál, amelyek önök számára érdekesek, az emberi jogok az egyik, előre jutottunk, és azt hiszem, hogy ezt így megköthetjük, ezt a kompromisszumot. A az Európai Unió cselekvőképességét ezáltal jelentősen javítani tudjuk, hogyha helyesen vezetik ezt az intézményt, megfelelő személyzettel látják el, és megfelelő struktúrák élettel telnek meg ezen belül. Ezek a feltételek, amelyeket támaszthatunk, hogy megfelelő életet teremtsük meg ezeket a kereteket, és megfelelő személyzettel is. A másodszorban a közösségi módszert említeném, amely minden összefüggésben, minden eszközt illetően jelen van, például a Kasperrel kapcsolatos együttműködést, illetően ott tehát, ahol közösségi illetékesség van, ott a közösségi illetékességet nem módosítják. Tehát ezekben az esetekben a bizottság a, a, például a végső döntés meghozója, ott az operatív költségvetés a hármas fejezeten belül szerepel a bizottság költségvetéséhez hasonlóan. Tehát itt is a közösségi módszer biztosított, ahol a programozás zajlik. Például a fejlesztési politika, a szomszédságpolitika területén ott szintén világos, hogy bizonyos részek, mint a stabilitási eszköz és az emberi jogi eszköz kapcsolódik ide. Nos, ott az a helyzet, hogy a közösségi módszer illetékessége megmarad, és ezekben az esetekben a főképviselő a bizottság alelnökeként tevékenykedik. Ami tehát ugyanaz, és különösen az utolsó résznél a biztonság és védelmi politikánál, illetve a kül- és biztonságpolitikánál fontosabb választóvonal a kormányközi megközelítés és a közösségi módszer között. a struktúrákat illetően az utolsó napokig tárgyaltak, hogy pontosítsák, hogy itt ne legyen egyfajta lopott kormányközi módszer alkalmazás, lesz egy nyilatkozat is a főképviselő részéről a e tekintetben, és meg fogjuk látni, hogy ez egy bizonyos kötelezettséget jelent majd a költségvetési jogok, illetve mentesítési jogok révén erősebb befolyást gyakorlunk majd a külpolitikára, nem csupán a költségvetést engedélyezzük, hanem mindezt a tanács hatáskör alól kivették, és a külügyi szolgálat hatáskörébe helyezték. Nos, az administratív költségvetésnél is, a szolgálat administratív költségvetésénél is oly módon járunk el, mint hogyha ez a bizottság költségvetése lenne, tehát a költségvetési jogok és mentesítés hatájára tartoznak mindezek. Tehát az ellenőrzés jogaink megfelelően biztosítottak. Hogyha megnézzük a külpolitika területét, a KKBP területét, amely a tanács szintjén volt, és egy hallgatólagos megállapodást képezett a tanács és a parlament között. Nos, itt csak korlátozott lehetőségeink voltak és ezt lehet látnunk a missziók esetében is, a KKBP missziók esetében a jövőben. Nos, itt a költségvetésnek világosan struktúráltnak kell lennie, részleteket kell megadniuk, a költségvetési sorokat illetően, például ami az afganisztáni missziót illeti, és az nem érdektelen, hogy ez például ez egy katonai beavatkozás, és az emberi jog, illetve a fejlesztési politikai megközelítés így módon erősebben ellenőrizhető, és az a politikai, illetve ellenőrzési munkát a költségvetési területen szintén fontos jelentőséggel ruházza fel. Van további jelentőség és ezen tárgyalásoknak a KKBP területére bekapcsolódnak az emberi jogok, és a főképviselő egy nyilatkozatot ír alá, amelyben rögzítésre kerül, hogy nem csupán a költségvetési kérdésekben, hanem valamennyi kérdésben a KKBP esetében, például a missziók, a fontos stratégiák és hasonlók esetében a parlament, a parlament szakbizottságai konzultációs joggal bírnak, mielőtt a tanácson belül döntésre kerülne sor. Ez tehát azt jelenti, hogy sokkal erősebben kihasználhatjuk lehetőségeinket, hogy előzetes vitákat folytassunk, és aztán felülvizsgálhassuk ezeket a kérdéseket, például az emberi jogi megközelítés tekintetében utolsósorban. Elnök asszony utalnék arra, hogy azáltal, hogy a főképviselő rögzíti, hogy minden EU nagykövetségen emberi jogi megbízott lesz majd, és egy emberi jogi részleg alakul ki a külügyi szolgálaton belül. Nos, ez a kezdetben vitatott volt, de most a főképviselő ezt az elképzelést átvette. Ez szemre is egy olyan munka, hogy közvetlen kapcsolattartóval rendelkezik majd, és azt is elértük, hogy nem csupán az új kinevezéseknél, például a nagyköveti pozíciók esetében, hanem egyéb funkciók esetében is az, az Európai Parlament szakbizottsági üléseire meghívják ezeket a tisztviselőket, hogyha valaki például egy olyan országba készül, olyan ország nagykövetségére, ahol válság uralkodik, akkor egyfajta meghallgatást lehet végrehajtani, és így módon erősebben bekapcsolódhatunk a kinevezési folyamatba. Azt hiszem, hogy a politikánk végrehajtása szempontjából ez nagyon fontos, hiszen az egyes elején sokat vitáztunk erről, hogy parlamentként el kell érnünk, hogy nem csupán az emberi jogi jelentéseket és állásfoglalásokat készítjük el, és gondoskodunk arról, hogy az emberi jogi záradékok megjelenjenek a szerződésekben, hanem ellenőrizhetjük, hogy az operatív oldal tartalommal telítődjék tehát egyfajta ellenőrzésre van szükség. A végrehajtás területén ez egy döntő dolog, és most jó az, hogy a parlament megkapja azokat a jogokat, hogy a megállapodott struktúrák révén ezt észszerű módon megtegyük. Köszönöm. Köszönöm, Brock úr. Minden okunk megvan ahhoz, hogy gratuláljunk személyesen is az ön részvételéhez ezekben nagyon nehéz tárgyalásokban. Két kérdésem volna. Ha az a döntés kerül elfogadása a parlament részéről nagy valószínűséggel jövő héten, amelyről szólt, akkor mi lesz a végrehajtási, utánkövetési szakasz? Vajon ez a csapat, a parlament csapata továbbra is figyelemmel kíséri a dolgokat, hogy a döntés végrehajtása kerüljön még az a legjobb módon? Vagy nem? A második kérdésem az intézményközi megállapodást illeti az Európai Parlament tájékoztáshoz való hozzáférése ügyében. Az, alko, az albizottságok igényeit, különösen a mi albizottságunk, tudnilik nem nagyon kapott szerepet a jelenlegi intézményközi megállapodásban, amely 2002-ben ön által is aláírásra került. Nagyon konstruktív párbeszédet folytattunk a szolgálatokkal arról, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni ezt a tájékoztatási jogot. De hát persze ez a fő tárgyalók asztalára ö, ö, tartozó probléma. Ezekre kérnék először választ, aztán a képviselőtársaim kapnak szót. Az eljárást illetően az elnökök értekezetén tárgyalunk. Az eljárás mostanáig úgy van tervezve, és ez egy fontos rész, hogy hétfőn estig valamennyi szakbizottság, amely véleményt ad ezzel a témával kapcsolatban, meghozza a határozatát, és kedden délelőtt az AFET elfogadja a jelentést, amely gyorsan a kollégák rendelkezésre bocsájtunk, tehát kedden illetve szerdán a frakciókon belül erről lehet vitázni, és csütörtökön szavazunk. Hogy aztán csütörtökön szavazunk-e, arról különböző elképzelések vannak személyesen, fontos számomra, hogyha megvan a szakbizottsági döntés, és szerdán vitázunk a kérdésről, akkor ö, ö, ez az Eston asszony kijelentései előtt a frakcióban meglegyen az álláspont, hogy aztán ez júliusban vagy szeptemberben történik-e. Ez kérdés, de jobb lenne, hogyha ezt a kérdést minél hamarabb lezárnánk. És aztán még vannak olyan területek, ahol sokkal mélyebben kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, így a költségvetési rendelet és a személyzeti szabályzat, ezzel csak szeptemberben tudunk majd foglalkozni, vagy talán október elején ez végrehajtható, de minden esetre a végső szavazást erről a jelentésről először le kellene tudnunk, hogyha a tanács a konzultációs folyamatot végrehajtotta, hiszen hogyha a tanács nem tartaná magát a megállapodáshoz, akkor még mindig lenne egy fék lehetőségünk a, a költségvetési rendelet egyes cikkét nem tudjuk megváltoztatni, vagy hogy a személyzeti szabályzat esetében arról van szó, hogy a tagállami diplomaták, akik megbízottként, határozott idejű szerződéssel rendelkezőként dolgoznak, akkor itt egyfajta védelmi ö, szerepet játszana ez a jelentés, hogy a tanács ne tudjon minket ö, átvágni. mindenképpen azt hiszem, hogy nehézségekbe ütközne, ha ezt megpróbálna megtenni. Ami pedig a végrehajtást illeti, ezzel sokat foglalkoztunk, illetve sokat kell foglalkoznunk. A tartalmi végrehajtásra figyelnünk kell, mégpedig az illetékes szakbizottságok részéről, és ide tartozik az emberi jogok kérdése is, másrésztről pedig a Költségvetés és Költségvetés Ellenőrzési Bizottság feladata is ez, hiszen a tartalmi kérdésekkel foglalkozó szakbizottságok, illetve a költségvetési szakbizottság egymással együtt kell, hogy működjenek, hiszen hogyha a végrehajtás véleményünk szerint nem zajlik észszerűen, akkor a költségvetési szakbizottságban ülő kollégák beavatkozhatnak a költségvetési eszközök révén, annak érdekében, hogy a tanács, illetve a bizottság, valamint Eston asszony tartsa magát a megállapodásokhoz talán észszerű lenne, hogy a résztvevő szakbizottságoknál figyelünk ezekre a kérdésekre, hiszen fél év múlva fog ez a szolgálat hatályba lépni, illetve megkezdeni működését jövő év elején, és fontos, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően megvizsgálhassuk addig. Ami pedig a tájékoztatással kapcsolatos kérdését illeti, Egyrészt az intézményközi megállapodást felül vizsgáljuk, tehát hogy ez az öt személyes bizottság létrejött, és egy második dolog, amit talán önök szemére érdekes, hogy a jelentéstevők, amelyek kinevez, akik kinevezésre kerültek a szakbizottságokon belül, és az emberi jogi albizottságban valamint a Védelmi Albizottságban a kinevezés egy affért-féle kinevezés, és az AFET elnöke, vagy a parlament elnöke Eston asszonyhoz levelet intézhet, hogy itt van egy jelentéstevő, akinek meg kell adniuk a lehetőséget, hogy betekintést nyerjen a dokumentumokba, annak érdekében, hogy a jelentését megfelelően tudja készíteni. Ez volt például a helyzet az Afganisztánnal kapcsolatban, tehát hogyha valaki Afganisztánnal kapcsolatban készít jelentést, akkor joga kell, hogy legyen arra, hogy bizonyos bizalmas információkba, dokumentumokba betekintést nyerjen, hogy tárgyszerűen el tudja készíteni jelentését. És az AFET elnöke, illetve a parlament elnöke levele ez, hogy tehát ez az illető személy a parlament megbízásából cselekszik, tehát nem az a helyzet, hogy bárki oda mehet, hiszen ez így nem működne. Itt bizonyos legitimációval kell rendelkezni ennek a személynek, hiszen itt egy bizalmassági fokról van szó, és egy biztonsági vizsgálatról is. Tehát az, hogy ilyen esetekben együttműködésre van szükség, és az bizonyos biztonsági fokozatot jelent, és a jelentéstevőknek a bizottságban, illetve az albizottságban természetesen együtt kell működniük a többi kollégával. Köszönöm. Akkor én magam is elraktározom azt, amit most megtudtunk erről az új mechanizmusról, és ugye a CFCSP-re van korlátozva ez a hozzáférés a dokumentumokhoz. Ugyanakkor az általunk igényelt dokumentumok és témák azok nem a CFSP körébe tartoznak, hanem emberi jogi párbeszédek értékelése témakörébe például, és reméljük, hogy ezt majd akkor tágabb értelemben gondolja. Nem, ezt nem tárgyaltok külön, hanem az közül megállapodás keretében érvényesül, Léne munkacsoporta alá esik, de azt hiszem ezen a héten tárgyalta a bizottsággal, a munkacsoport az intézmény közül megállapodás ezen vetületét az átláthatóság érdekében. A, a külös biztonságpolitika tekintetében itt a tagállamok hatáskörét is figyelembe kell venni, ezért a biztonsági vizsgálata a tagállamok részéről a tagállamok részéről folyik, az Európai Bizottság hatáskörében is esik, és ezen keretek között tárgyaljuk meg a, megállapodást. Most akkor figyelemmel kísérjük ezt a témát. Gomes asszony következik. Köszönjük Elmárnak ezt a tényleg tekintélyes mennyiségű munkát, amit végzett. Ugyanakkor a dokumentumban nem szerepel az, hogy az Európai Fejlesztési Alapot is ellenőrzi a parlament, ami egy nagyon fontos alap, Éppen Kongó kapcsán beszéltünk arról, hogy a civil szervezetek panaszkodnak, hogy nem kapnak az EU-tól semmilyen pénzt, miközben az EDF, tehát a fejlesztési alap keretében nagyon sok pénz kerül elköltésre, és a bizottság is azt mondja, hogy rengeteg pénz van ebben az alapban, és ezeknek a címzetjei a, a nem kormányzati szervezetek. Nincsen ez a költségvetésben. Hát a Fedet is szeretnénk a költségvetésbe bevonni. Hol tartunk? Hogyan lehet a Fedet parlamenti kontroll alá hozni? Itt voltak éppen a Lisszaboni szerződés már sérült annyiban, hogy ezt kizártuk a szerződés hatája alól ezt a kört. Ez az eszköz, a fejlesztési alap másképp kerül finanszírozásra. Itt a tagállamok más kvóta alapján kerülnek, vannak képviselve, mint az egyébként érvényesülő arányok. Ez azt jelenti, hogy a volt gyarmati, gyarmatartó hatalmak nagyobb arányban szerepelnek itt, mint egyébként, és ez egyben az egyik gyenge pontja is a szervezésnek, mert nem jártunk sikerre abban a e területen, hogy, hogy a költségvetés világosságát fenntartsuk, átadhatóságát. A fejlesztési politikai területen jogalkotásra van szükség, és együttdöntési eljárás keretében kell ezt megejtenünk. Azt hiszem, hogy az ilyen esetekben az általános eszközöket erősebben kell használnunk, hogy megfelelő tájékoztatást nyerjünk. El kell mondanom azt is, hogy hogyha minden tető alatt lesz, a főképviselőt illetően, akkor nem, vannak bizonyos területek, ahol nem lehet tudni, hogy ő hol lesz alelnökként, te, hol fog tevékenykedni alelnökként alelnökként és hol főképviselőként. Tehát az ellenőrzési kísérleteket ilyen módon nem tudjuk differenciálni, és azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel a fejlesztési politika területén egy kicsit előrébb tudunk lépni, és ezáltal olyan gyakorlatot tudunk elérni, ahol is az alkotmány nem sérül. Um, Köszönjük Brock úr, és most pedig megadom a szót Heidere asszonynak. Köszönöm ezt a rendkívül nagy munkát, amelyet Elmer Brock végzett. Nos, én az emberi jogokkal kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni. Itt a, ezen a szolgálat tagállami összetételéről van szó. Tudom, hogy egyes kormányok akár a legkisebbek is, vagy a legújabb tagállamok némileg aggódnak ezt illetően, hogy hogyan fog a szolgálat összetétele kinézni. Tehát aggódnak azért, mert a nagyobb vagy tapasztaltabb országok dominálni fogják ezt a szolgáltat. Hogyan néz ki tehát a status quo most, most ezen tárgyalások során, és miben reménykedhetünk, hogyan fog ez kinézni, és valóban elhihetjük-e, hogy a legkisebb és legújabb tagállamok is megfelelő képviseletet kapnak majd a szolgálatban? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Thank you. And, uh, Mr. Brock. Brock úr. Az első Ashton tervezetben ez a, jelenti, ez a kérdés gyakorlatilag nem szerepelt. Aztán a parlament nyomására, valamint a tagállamok fellépésére egy módosítás történt a tanács, tanács álláspontját, illetően az Ashton dokumentumban ahol is a földrajzi és a nemek közötti egyensúly vetődik fel, hasonlóképpen, mint ahogy ez más intézmények esetében történik. Tehát plusz dolgokat értünk el ezen a területen, és többet értünk el, mint az érintett tagállamok a tanácsban a vétő, vétó jel, jog alkalmazása ellenére el tudtak volna érni a tanácsban. És ismerem a vitákat, amelyek a parlamentben zajlottak, a tárgyalások során az volt a feladatom, hogy többet hozzak ki ebből, mint, a, mint amit az érintett országok külügyminiszterei a vétó joggal el tudtak volna érni. Noha mindenkinek meg kell, adni a, meg kell hagyni a saját feladatát. Na most mi is szerepel ebben a megállapodásban? Az szerepel benne, hogy a nemek között és a földrajzi egyensúly megvalósítandó, és ez jogilag kötelező, érvényű. Ez tehát a jogilag kötelező érvényű cikkekben szerepel, amelyek kötelezőek. És ez a preambulum bekezdésben is szerepel, azt hiszem, hogy a hetesben, hogy ez a földrajzi egyensúly különösen azon tagállamok esetében fontos, amelyek ideig alul reprezentáltak voltak, tehát az ő esetükben kell ezt erősíteni, illetve elérni. Az is szerepel még a dokumentumban, hogyha a 2013-as felülvizsgálat során megállapítják, hogy még mindig egyensúlytalanságok vannak, akkor kiegészítő intézkedések foganatosítandók, hogy ezt az egyensúlyt, illetve egységességet kezeljük. Azt hiszem, hogy ez egy sor dolog, egy csomó dolog, ez áll most a szövegben. Nem áll benne az, amit Szerusz Wolski úr követelt, most már nem emlékszem a számadatokra, Nagyon sajnálom, de... Uh, nem lépett életbe az adott dokumentum, Ez természetesen egy jogi kérdés, egy jogászt kell megkérdezni, és itt mindenféleképpen egy különbség tapasztalható. Nem vagyok kész arra, hogy versengésbe bocsájtkozzak, hogy egy adott, hogy az Európai Parlament képviselőjeként eredményesebben tárgyaljunk, mint a tanácsban a miniszterek. Köszönöm szépen, Brock úr. Köszönöm, hogy eljött, és kifejtette a helyzet jelenlegi állását. Reméljük jövő héten képes lesz, vagy le, abban a helyzetben lesz, hogy a lezárásról, a végrehajtásról beszélhet, illetve megvizsgálhatjuk majd azt is, hogy az albizottság igényei hogyan elégülhetnek legjobban ki. Hetes pont alatt az egyéb kérdések körében nagyon nagy kísértés, hogy Macmillan Scott urat kérjem, hogy három percben számoljon be a, a rendkívül érdekes Transatlant Demokrácia Fórumon való részvételéről, ahol Buzek elnököt kísérte. Edward, néhány szót szólnál? Reggel vártam volna, hogy hozzászólsz, de most még van néhány percünk, élhetünk vele. Köszönöm, elnök asszony. A titkárságot korábban tájékoztattam, hogy sajnos nem tudtam részt venni a Washingtoni konferencián, mert hogy mert hogy Nagy-Britanniában elhunyt egyik kollégám, de magát a konferenciát a, a National Democratic Institute szervezte, és a fej, célja az volt, hogy az EU-USA együttműködést az, a demokrácia fejlesztésben, támogatásban erősítse. Ez volt a cél, Buzek úr jelen volt, ahogy Gálasszony is, azt hiszem, meghívást kapott, nem tudom, ott volt-e. Hm? Gomes. Gomes asszony, pontosabban. A, az az volt a cél, hogy ennek az ülésnek az eredményeit figyelembe vegyük a továbbiakban is, és észleltem, hogy a legutóbbi washingtoni útjukon a demokrácia fejlesztése tárgyában tartottak megbeszéléseket. Azt hiszem jobban, jobban mondhatom, hogy, hogy szeptember 13-a Nemzetközi Demokrácia Nap lehetne e témában ö, tovább eszmét cserélnünk. Mint mondottam, nem voltam tagja a küldöttségnek, a parlament elnöke volt ott, és még egy-két képviselő. Köszönjük szépen, és nyilvánvalóan akkor majd a demokrácia előmozdítását a lehető legjobb módon igyekszünk folytatni. Örülök, hogy Brock úr is hallhatta a általad elmondottakat, mert ő az elnöke a transatlanti jogalkotók párbeszédének, és valójában Brock úrnak mondom, hogy a az albizottságunk washingtoni látogatása során merült az fel, hogy egy ilyen jogalkotói párbeszéd egyik ülését lehetne az emberi jogoknak szentelni, mert olyan sok a közös terület és annyira közösek az értékek, hogy tényleg nagyon hasznos lenne az amerikai eh, partnereinktől, tényleg nagyon jó feedbacket hallottunk. Köszönöm. Äh, nem tudom, hogy mint résztvevő szakbizottság. Jövő csütörtökön az Egyesült Államok delegáciával, illetve a szakbizottsági elnökökkel arról fogunk tárgyalni, hogy az egyes esetekben szervezeti szinten honnan, hogyan tudjuk jobban kezelni ezeket a dolgokat, hiszen egy csomó kiutazás történt, amely ről nem született döntés, mindenki mindenkivel külön akar találkozni Amerikában, és ez némileg nehéz, szervezésbeli nehézségeket okozott. Jó volna, hogyha az új Washington, újonnan beindult washingtoni irodánkkal egyeztetve egy kapcsolatrendszert, meg egy korai riasztásrendszert hoznánk létre, annak érdekében, hogy, hogy a szakbizottság számára fontos témákban is az egyes államok kongresszusában dolgozó képviselőkkel szisztematikus, rendszeres kapcsolatokat tudjon kiépíteni, ne csak egyszer-egyszer lássuk őket, mert az nem sokra visz bennünket, hogy csak, hogyha az általunk megbízott parlamenti képviselő folyamatos kapcsolatban van a kongresszusi képviselővel egy-egy témát vitelében, ebből lehet politikát csinálni, és erről a jövő csütörtökön igyekszünk előrelépéseket tenni figyelembe véve az önök javaslatait is. Köszönöm. Ez egy szerencsés egybeesés, hogy itt volt ön is, és megbeszélhettük ezt, akkor ez jövő csütörtökön lesz. Nos, most pedig kollégák, az a feladatom, hogy lezárjam ezt az ülést, és bejelentsem, hogy a következő ülésünk, amely az utolsó a nyári szünet előtt, nos, ez az utolsó ülés, ez július 15-én reggel lesz 9-től 12.30-ig. Köszönöm.